hozott fel,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 Kérem, mindenki foglaljon helyet. Kérem, foglaljanak helyet. like at every one university. <laughs> Please. Kérem, mindenki foglaljon helyet, hiszen az ülésünket megkezdjük. A következő nyelvekre van tolmácsolás. Tehát az összes EU nyelvre van tolmácsolás. Channel. Tehát kérem mindenki ellenőrizze nyelvi csatornáját. Nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy üdvözölhetjük körünkben a parlament elnökét, Jezsi Buzeket. Ő tartja a bevezető előadást a mai ülésünkön. Üdvözlöm, elnök úr, körünkben, és át is adom a szót. Parancsolj! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Értettem önt, asszonyom. Fordítás nélkül fantasztikus, pedig svédül beszélt. Nos, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, miniszter, miniszterasszony, kedves kollégák, kedves képviselők, kedves nemzeti parlamenteket képviselő kollégák, hölgyeim és uraim! Ma ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot. Tulajdonképpen a lehető legjobb kérdést és témakört választottuk az ünnepléshez, a nők elleni erőszak témáját. A legsötétebb és legtragikusabb része ez a mai európai valóságnak. Lépnünk kell, cselekedni, nem csak tárgyalni. Az EMPA ülésről jövök. Éppen ez az Európai Földközi Tengeri Parlamenti Közgyűlés szerve. Egy ajánlást fogadtak ott el az ottani nőbizottságban. A az AMA, az EMPA plenáris ülése el is fogadta ezt. Nagyon sok fontos kérdést tartalmaz ez. A speciális szerep, amit a nők játszanak, a nők védelme, az erőszakkal szemben, a nők méltóságának tiszteletben tartása, a politikai, társadalmi és gazdasági életben való részvétel, és egy sor más kérdésről szólt ez. Nem pusztán dél és kelet az, ami a földközi tengeri térséggel kapcsolatban egy gondolatkörben felmerül, hanem az európai állampolgárokra is gondolnunk kell. Ezért olyan fontos a megbeszélésünk. Köszönöm a szervezőknek az Európai Parlament nevében, köszönöm nőbizottságunknak röviden, és köszönöm minden Európai Parlament képviselőjének, minden tagállami képviselőnek ezt a nagyon fontos kezdeményezést. Azt azt a munkát, amelyet az EBSCO, a Fogyasztói és Fogyasztóvédelmi Tanács végez. Nagyon fontos, hogy kapcsolatunk van a, az egységben a nők elleni erőszak ellen, az a, a nők érdekében hozott fejlesztési alap résztvevőit is köszöntöm, mert mind olyan szervezetek és kezdeményezések ezek, amelyek nagyon fontosak. Mivel minden nyelvre a mai napon elnökasszony fordítás van, ezért anyanyelvemre váltanék. Nos, Európában Négyből egy nő életében legalább egyszer erőszakos cselekedet áldozata, tízből egy pedig szexuális erőszak áldozata nap mint nap Európában. A nők elleni erőszak a nők elleni bűncselekmény, de az alapvető emberi szabályok elleni védség is. Az Európai Parlamentben a Nőjogi Bizottság és az Esélyegyenlőségi Bizottság az, amely már a, igen intenzíven foglalkozik ezzel a problémával, és kif, kimutatta, hogy több mint az európai nők felét erőszak érinti. Semmi új nincs sajnos ebben, de ami új az az, ahogy beszélünk róla, és hogy beszélünk róla. Ami új az az, hogy megpróbáljuk a félelmeket leküzdeni. A, az elveszettség érzését megszüntetni. Akcióinkkal, lépéseinkkel segíteni tudunk abban, hogy a nők elveszettsége, a nők félelme, azoké, akik erőszakos cselekedetek áldozata valóban megszűnhessen. Lépnünk kell tehát. Nagyon nehéz azonban, hiszen gyakran az erőszakos cselekedetek tettek elkövetői az áldozatok legközelebbi családtagjai. A szeretném a bizottságot és Báró urat is felszólítani arra, hogy lépjen fel és kapcsolódjon munkánkhoz, és akciókat indítson a nők elleni erőszak leküzdése érdekében hallottuk, hogy természetesen ez a bizottság egyik célkitűzése is. Ugyanúgy, mint a francia eh, parlament egyik képvis, eh, a, francia parlamenté is, és ahogy a spanyol kormány eh, célkitűzése is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nyomon kövessük az Európa Tanács és az Európai Bizottság ilyen irányú lépéseit is. Szeretném kollégáimnak, Reding asszonynak és Álmára asszonynak is megköszönni, hogy a e fontos napon ma itt vannak, pontosan e cél érdekében. Nagyon fontos az, hölgyeim és uraim, hogy az Európol ezzel a kérdéssel még nem foglalkozik. Nincsenek statisztikai adatok, adatgyűjtés és sem prevenció nincsen a nők elleni erőszak kérdésében. Csak néhány nappal ezelőtt jöttem erre rá, amikor a kérdéssel kapcsolatban az interneten tájékozottam. Ezt is meg kell változtatnunk, hiszen ez az egyik legdrámai probléma. Ne felejtsük el, hogy a nők munkájuk során nem részesülnek a férfiakkal azonos bánát, bánásmódban sem. Ez a munkaerőpiac egyik legnagyobb problémája sújtja a nőket a munkanélküliség. A több gyermekes édesanyáknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy munkájukat fenntarthassák. Hogyha az európai gazdasági helyzetet javítani akarjuk, akkor azt nem lehet a nők kárára megtenni. Azok a nők, akik otthon akarnak maradni családjukkal, gyerekeikkel, számukra ezt is lehetővé kell tenni olyan pénzügyi, adóügyi rendszerekkel, amelyek ezt támogatják. Minél több család van például egy gyerekben, annál alacsonyabb legyen az adóráta. Nagyon sok példa van erre. De ne feledjük el azt, hogy a legfontosabb probléma az a nők elleni erőszak ellen való fellépés. Sokan vannak közöttünk ma, akiket érint e probléma közvetlenül. Éppen azért nagyon fontos pillanat ez. Az ő esetük, az ő példájuk tragikus. Minden női áldozat helyzetét illusztrálja a családon belüli erőszak áldozataiét. Szeretném elmondani, hogy milyen nagyon együttérzek önökkel. Személyesen is részt veszek abban a kampányban, amiről ma szó van. Meg tudjuk állítani. We can stop it. Meg tudjuk állítani a nők elleni erőszakot. Az a társadalom, amely ilyen erőszakot megenged brutális társadalom, és nem akarunk ilyenben élni. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm. Er, er, Nagy örömömre szolgál, hogy a parlament elnöke is beszédet tartott itt a szakbizottságunkban. Tehát szeretném megköszönni Buzek úrnak felszólalását. Nagyon érdekes és gondolatokat ébresztő bevezetőt tartott parlamenti elnökként. És eddig is tudjuk, hogy a nemek közötti egyenlősi kérdésében nagyon sokat tett. Tehát így együtt tényleg elérhetünk valamit. Tehát még egyszer köszönöm a parlament elnökének, Jezsi Buzeknek, hogy eljött hozzánk. Nagy örömemre szolgál az is, hogy üdvözöljem a nemzeti parlamentek tagjait is, az Európai Parlament képviselőit, és természetesen minden vendégünket. Tehát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy eljöttek ma az ülésünkre. Egyidejűleg eh, köszönetet szeretnék mondani, és üdvözlöm az Európai Uniós tagállamok és a nem tagállamok vendégeit, akik eh, részt vettek ebben a kampányban. És eh, az ülésünk előtt elkészítették a We Can Stop It, a megállíthatjuk plakátokat. Tehát Andrea Belavariát üdvözlöm őket, és Paul Gilomot is. Tehát üdvözlöm Önöket, és köszönöm, hogy részt vettek a plakát kampányban a mai nap előtt. Néhány éve már hagyományunk itt az Európai Parlamentben az, hogy a nemzetközi nőnappal összefüggésben tapasztalatot cserélünk erről a kérdésről. Különféle javaslataink vannak az eszmecsere számára, hogy mit tehetünk, Az idei témánk a nők elleni erőszak. Ez hihetetlenül átfogó probléma, és különféle formában jelenik meg. Közös az aspektusokban az, hogy a nemen alapuló erőszakról van szó. A spanyol elnökséggel együtt, amelynek egyik prioritása a nők elleni erőszak elleni fellépést. Ezt természetesen melegen üdvözöljük. Ezen kívül még eh, szeretnék arra is eh, utalni, hogy igenis lehetséges és szükséges is, hogy eh, ezt a fajta erőszakot megszüntessük, megállítsuk. Ezért választottuk ezt a jelszót, we can stop it, megállíthatjuk. Hiszen egy borzasztó erőszak típusról van szó, és szeretnénk bemutatni, hogy lehetséges ezt az erőszakot is megállítani. Ma több felszólalót hallhatunk, magas szintű felszólalókat, akik eh, pont azzal foglalkoznak, hogy a nők elleni erőszak ellen fellépjenek, vagy az Európai Unió szintjén, vagy globális szinten. Meg vagyok győződve arról, hogy ma nagyon érdekes felszólalásokat hallhatunk, amelyek betekintést nyújtanak számunkra arra, abba, hogy milyen lehetőségek vannak annak érdekében, hogy a nők elleni erőszak ellen fellépjünk. Emlékeztetnék arra is, hogy a parlament állásfoglalása amelyet február 10-én az idén fogadtunk el, a nők elleni erőszak szembeni fellépéssel foglalkozik. Redding biztos asszony is beszámol egy vizsgálatról, amelyet a bizottság a Nemzetközi Nőnap tiszteletére végzett el. Ennek értelmében az európai lakosok az Európai Unió lakosai között a nők elleni erőszak az a terület, amely az egyik legfontosabb prioritás akkor, amikor a polgárok kifejezésre szeretnék juttatni, hogy mi kell tenni és mit lehet tenni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy megragadtuk ezt a kezdeményezést, hogy foglalkozunk a nők elleni erőszakkal, és pedig az állampolgáraink elvárásainak érdekében. Folytatjuk a napi rendünket. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhettem a spanyol nemek közötti egyenjogúság felelős miniszterét, a spanyol elnökség részéről, és nagy örömömre szolgál az is, hogy eh, Bibiana Aido Almago asszonyt üdvözölhetem. Most pedig eh, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Elnök úr, tisztelt bizottsági alelnök úr, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném a parlament elnökének megköszönni azt, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a nemzetközi hogy itt lehetek és részt vehetek a munkában. Először is látni kell, hogy a demokratikus felelősségünk tulajdonképpen privilégium. Privilégium, hiszen most plenáris teremben szólhatunk. És több millió állampolgárt képviselünk megbeszélésünk során. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió az, a 21. században ezt a vonását erősítse. Az intézmények képviseleti szerepét, ez, ennek kifejezése a mai megbeszélésünk is. Arról van szó, hogy az Európai Unió következő évtizedét tervezzük meg, és vázoljuk azokat a kihívásokat is, amelyek a gazdaságosság, versenyképesség, növekedés és fejlődés kérdéskörében jelentkeznek. 2010 a nemek egyenlőségének évtizede, és ez egy nagyon fontos alapelv az Európai Unióban olyan cél, amelyről Európa nem mondhat le. Minden szakpolitikai területen, minden akcióban ennek érvényesülnie kell. Az ENSZ Enszel már 15 éve együttműködünk, és 15 éve próbáljuk az akkor meghatározott célkitűzéseket elérni. Az Európai Unió az elmúlt év februárjában egy kötelezettség vállalásával a politikai döntéshozók számára e célkitűzést oly formában határozta meg, hogy a nők és a férfiak esélyegyenlőségét és azonos részvételi arányát is biztosítsa. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt azonban, hogy e célkitűzések mellett problémát jelent továbbra a nők elleni erőszak. Köszönöm az Európai Parlamentnek ezt a rendezvényt annak érdekében, hogy megtárgyaljuk a nők elleni erőszakot. Ha nincs egyenlőség, akkor nem lehet a nők elleni erőszak minden formáját megszünteni a családi erőszakra is utalok. És itt olyan témákra gondolok, mint a lánykereskedelem, a nőkereskedelem, a nők szexuális kizsákmányolása. Az ENSZ a 21. századot arra szeretné szánni, hogy megszűnjön ez a fajta erőszak. Ez ellentmond a nők alapjogainak ugyanúgy, mint a nők nemi szerveinek megcsonkítása, az úgynevezett becsületbeli gyilkosságok, a kényszerházasságok, az erőszak ilyen különféle formái mind azon alapulnak, hogy különbséget tesznek a nők és a férfiak között. A nő kulturális leigázása az elmúlt évszázadokban számos társadalomra jellemző volt a határainkon belül is kívül is szeretnénk fellépni ezen erőszak ellen. Ezeket az erőszak megnyilvánulásokat nem szabad a civilizációnkban eltűrnünk. Nem lehet eh, eltűrnünk azt, hogy a társadalom egyik felét azért diszkriminálják, mert nő. Peking óta azért eh, sietett az ügy, és néhány célunkat is el tudtunk érni. Tehát tudatosítottuk annak fontosságot, hogy fel kell lépni a nők elleni erőszak ellen. Arról van szó, hogy nemzeti szinten is olyan stratégiai intézkedéseket foganatosítsunk, amelyek a nők elleni nők szembeni erőszak ellen vannak. De nem csak büntető intézkedésekre, hanem megelő intézkedésekre is szükség van. Amennyiben sikerül megelőznünk a nők elleni erőszakot, akkor elmondhatjuk, hogy tettünk valamit. A foglalkoztatási miniszteri ülésen is sikerült megszavazni egy dokumentumot, amely arra is koncentrál, hogy a nők elleni erőszak ellen fellépjünk. Ebben számos akcióról, számos cselekvési tervről is olvashatunk. A Lisszaboni szerződés értelmében ki kell tovább dolgoznunk azon Európa hartáját, ahol az állampolgárok a politikai cselekvés aktív szereplőivé válnak. Hiszen eh, az embereknek meg kell adni azt az érzést, hogy tényleg kapnak valamit az Európai Uniótól. Európa akkor lesz eh, igazán nagy, amennyiben eh, az erőszak ellen ténylegesen fel tud majd lépni. Ez egy olyan dolog, amelyért az egész társadalom felelős. Az erőszak minden formája ellen bátran fel kell lépni. Intézményesen és egyéni szinten is. Megelőző módon kell dolgoznunk, és így kell az áldozatoknak védelmet nyújtanunk. Ki kell dolgoznunk egy európai stratégiát, hogy preventív módon fellépjünk az erőszak ellen. A bizottság részéről is egy olyan stratégiát kell kidolgozni, amely több mint keret ami már tartalom is, hogy a tagállamok tapasztalatokat jobban megoszhassák egymás között, hogy a nők, a női csoportok, szervezetek megoldják problémáikat. Meg kell nézni, hogy az Európai Unió keretein belül hogyan lehet ezt az erőszakot megszüntetni, úgy, hogy az Európai ha Unió határain is túlmutasson ez. Megfelelő jelzéseket kaptunk a 27 tagállamból, vannak intézkedéseink az adatgyűjtésre. Ez már egy olyan lépés, amely a pekingi platform értelmében zajlott. Megbízható információs forrásokra is szükségünk van, hogy a politika megfelelően cselekedni tudjon, hogy megfelelően ki tudjuk értékelni az eredményeket. Így szót értettünk abban, hogy egy európai megfigyelőhelyet kell létrehozni, amelynek feladata a nők elleni erőszak megfigyelése lenne. Csak is így lehet többet tennünk, és csak is a megfelelő információkkal tudjuk ismereteinket bővíteni. Éppen ezért tanulmányokat szeretnénk készítetni, és szeretnénk mozgósító kampányokat is szervezni, hogy a polgárok figyelmét arra irányítsuk, hogy hogyan lehet például sztereotípiákat megszüntetni, amelyek az erőszak alapját képezhetik. főleg a fiatalabb generációt szeretnénk megcélozni. Hölgyeim és uraim, a nők elleni erőszakot láthatóvá kell tennünk, hiszen amennyiben láthatatlan, nem léphetünk fel ellene. A közvéleménynek tudnia kell, hogy mi történik olyan területeken is, ami korábban magánszférának számított. A társadalom felelős azért, hogy ezek a rejtett erőszakformák már váljanak. Ez eh, azt szolgálná, hogy Európában tudatosul az, hogy igen, fel kell lépnünk a nők elleni erőszak ellen. Itt a következtetésekben is olvashatjuk, hogy a tagállamok eh, támogatják ezt, a tagállamoknak megvannak a lehetőségeik, megvannak az eszközeik, hogy az áldozatoknak védelmet nyújtsanak. Hiszen szükséges egy telefonszámot is létrehoznunk, a 116-os telefonszámot, ahol be lehet jelenteni a nők elleni erőszakot. Ezeket a dolgokat pedig mindenhol meg kell valósítani. Emlékeztetnék még arra, hogy van egy irányelv javaslat, az európai védelmi utasításról is, amely nagyon fontos lenne olyan esetekben, ahol különböző áldozatok vannak. Tehát például a családon belüli erőszakra gondolok. Az nem megengedhető, hogy Európában félelem uralkodjon a családon belül. A polgároknak biztosnak kell érezniük magukat. Ezt már korábban is hallottunk, hiszen abból az alapelvből kell kiindulnunk, hogy egy nő nem lehet rabszolga, sem a társadalomban, sem otthon. És gondoljunk például az embercsempészekre, akik eh, a nőket szexuálisan kizsákmányoltatják. Nem akarjuk azt, hogy eh, Európában eluralkodjon az erőszak. A spanyol soros elnökség eh, éppen ezért vállalta a bizottság által rálót kötelezettséget hogy előkészítsen egy irányelv javaslatot a nők csempészete ellen. Számos tagállamnak vannak tervei, hogy hogyan lehetne ezzel a kérdéssel bánni, tehát a szexuális kizsákmányolásra a nőkereskedelemmel. Közös keretre van szükségünk, hogy az erőszak ezen formáját is megszüntessük. Hiszen ez az erőszaknak olyan formája, amely az európai városok országban mindennapos. Hallgatólagosan elfogadják ezt az erőszakot, azonban nekünk nem szabad ezt megengednünk. Elnök asszony, nagyon nagy lépést tettünk, hogy a nőkkel szembeni erőszak ellen fellépjünk. A politikai napirendünk egyik jelentős pontja ez. Azonban a következtetések elfogadása az irányelv kidolgozása nem öncél, hanem sokkal inkább egy kiinduló pont a nőkre szembeni erőszak ellen. Hiszen a nőkre szembeni erőszak évszázadok óta fennáll. Március 8-án ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. A nőkkel szembeni erőszakot pedig meg kell szüntetnünk, ki kell írtanunk. Nagyon sok renyheséget tapasztalhatunk, ez ellen pedig fel kell lépnünk. Az Európai Parlament, a tagállamok, a bizottság közötti együttműködés ezen a téren nagyon jelentős. Az erőinket össze kell fognunk, hogy elérjük ezt a fontos célt. Több garanciákat, több garanciát kell az áldozatoknak adnunk, több felvilágosító munkát, több megelőzést kell adnunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Aidu Almagro miniszter asszony. Nagyon eh, jó, hogy eh, a parlament és a spanyol soros elnökség, a bizottság eh, és a tanács közösen halad ezen az úton. Nagyon szépen köszönöm. Nagy örömömre szolgál, hogy a bizottság elnök helyettesét, Reding asszonyt üdvözölhetem aki a nemek közötti egyenjogúságért, az alapjogokért és az állampolgári jogokért felelős a bizottságon belül. Üdvözlöm, Reding, biztos asszony, a szót ezennel átadom. President. Elnök asszony, elnök úr, miniszterasszony, tisztelt képviselők! Hölgyeim ugy, és uraim, ugyanis van néhány úr is ebben a teremben, ezért különleges üdvözletet küldünk nekik, mert szükségünk van a férfiakra ennek a problémának a megoldásában. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen az ülesen, hogy együtt ünnepeljük március 8-át, a Nemzetközi Nónapot elmúlt már néhány nap, március 8-a óta, de nem baj, ugyanis szerintem mindegyik nap a nők napja. Már száz év óta ez a helyzet, hiszen száz évvel ezelőtt ünnepelték az első nemzetközi nőnapot. Hosszú utat tettünk meg azóta, de még mindig nagyon sok feladatunk van. Elsősorban egy olyan témában, mint a mai ülésnek a témája, a nők elleni erőszak témája. Ez is mutatja, hogy milyen feladatok várnak még ránk. Nagyon hálás vagyok, hogy a parlamentben ezt a programot mindegyik frakció támogatja. És hálás vagyok a spanyol soros elnökség vezetőségének is, amely a nők elleni erőszak témáját a programja legfontosabb feladatai közé tette. Március 5-en 5-én a Nemzetközi Nőnap előtt néhány nappal el, Barozó elnök úr és én, egy férfi és egy nő együtt mutattuk be a nőjogi kartát. Ez egy nagyon fontos dokumentum, nem csak egy politikai nyilatkozat a 27 biztos testületéből, hanem ez egy kötelezettség, és pedig 27 biztosnak a kötelezettsége, hogy a nemek közötti egyenlőség politikáját a bizottság mindegyik szakpolitikájának fő áramlatába belevigye. Ez most történt meg először Európa történetében, történetében. Mivel az egész bizottság támogatja ezt a kartát, mindegyik biztos együtt fog dolgozni azon, hogy a, a társadalmi nemek dimenzióját mindenütt láthatóvá teszik mindegyik szakpolitágában. A karta öt kulcs e, cselekvési területet e, határoz meg az elkövetkezendő öt évre, és az egyik ilyen terület címe a méltóság, integritás és a, nemek, e, a nemi alapú erőszak végetvetése. Ugyanis tudjuk, hogy a nők elleni erőszak mindegyik formája megsérti a nők és a lányok alapvető emberi jogait. És mivel már létezik az alapjogi karta, amely a szerződésnek a szerves része, ezt a kártát meg kell valósítani, ez a feladatunk. És minden cselekvésünket annak alapján fogják megítélni, hogy mennyire feleltünk meg a kártának. Így láthatjuk, hogy az erőszak kérdése nem csak az Európa építőinek a feladata, hanem megkérdeztük az európai nőket, és az Euróbarométer egy felmérést végzett, és kivétel nélkül mindegyik európai nő úgy látta, hogy az erőszak a legfontosabb kérdés, amely a megoldandó feladatok között van. Tehát a parlament joggal tűzte zászlajára azt, hogy az erőszaknak véget kell vetni. Ezért hálás vagyok a parlamenti képviselőknek, és olyan képviselőknek, akik személyesen beszéltek az erőszak eredményének a saját családjában. És ez a parlamenti képviselő azt, kér, azt mondta, hogy képzeljék el, hogyha minden nap fél a családja egyik tagjától, és magunkat otoljuk, hogy miért az ő kezében van mindennek az eldöntése. Most eljött az ideje annak, hogy a nők felszólaljanak. Ugyanis az erőszak kérdése még mindig tabu, és ezt a tabut meg kell szüntetni és minden nőt arra ösztönzök Európában, hogy kérem, szólaljanak fel, beszéljenek az erőszakról. És ha az erőszak a, nem csak a családban, családon belül történik meg, hanem az európai nőknek egy negyedét érintette már legalább felnőtt élete során egyszer az erőszak, és tíz nő közül egy szexuális erőszak áldozata lett. Megdöbbenve tapasztalom, hogy a nőket a háborús helyzetekben megkínozzák. És nagyon örülök, hogy Margot Wallström korábbi biztos társam, aki most az ENSZ-nek különleges küldöttje, eh, aki foglalkozik a háborús helyzetben élő nők helyzetével. És körülbelül 500 ezer nő Európában eh, a nemek, eh, nemi szervek megcsonkításától is szenvedett. minden nap 6000 lány az egész világon kínzás áldozatává válik, és brutális bűncselekmények áldozatává. Ez elfogadhatatlan. Sem Európában, sem máshol nem fogadható el. Ugyanis a nők elleni erőszakat nem lehet a szokások, hagyományok vagy vallásos meggyőződés alapján elfogadni. Ez egész egyszerűen büntet, és itt ez pontot kell tenni. És épp ezért nagyon fontos, hogy ezt megállítsuk. A bizottság erősen kiáll az erőszak elleni harcban, a nők elleni erőszak elleni harcban. És ezt az elkötelezettséget a Stockholmi programban is látjuk, amely hangsúlyozza, hogy védeni kell az erőszak áldozatait, így beleértve a nőket, és a nemi szervek megcsonkításának az, az áldozatait. Malmström biztos, Malmström biztos asszony és én a stokholmi gyakorlatot a stokholmi programot a gyakorlatba is át akarjuk ültetni, és az erőszakos cselekmények áldozatai, női áldozatainak a védelme nagyon fontos feladatunk lesz. Jogszabályokat fogunk megalkotni a büntetőjog területén azért, hogy az emberkereskedelem ellen harcoljunk. Tehát a következő napokban már lesz egy konkrét lépés is, amelyet megteszünk. Aztán a DAFNE programot is tovább fejlesztjük. Ez már tíz év óta támogatást nyújt azon tevékenységeknek, amely a gyermekek, fiatalok és a nők elleni erőszak ellen harcol, és támogatja, segíti az áldozatokat. Eddig a Daphne öt, több mint 500 projektet elindított, és láthatják, elnök úr, hogy az Európai Unió nagyon aktív szerepet játszott eddig is. A Daphne programon belül egy tanulmányt is elindítottunk, amely a káros, hagyományos gyakorlatokkal foglalkozik, például a kényszerházasság gyakorlatával, a női nemi szervek megcsonkításával áprilisban lesz meg ennek a tanulmánynak az eredménye, és ezek az eredmények majd segítenek az bizottságnak abban, hogy véget vessen a női nemi szervek megcsonkításának, és európai és más kezdeményezéseket is elfogad a jogalkotásban, a szakpolitikákban és a gyakorlatban, és a civil szervezetekkel folytatott munkában, hogy segítsünk azoknak, akiket megcsonkítottak. Ezen kívül a nemi alapú erőszak elleni harcot is szeretném felgyorsítani, és azért is, hogy a női nemi szervek megcsonkítását meg befejezzük. És a büntetőjogot fogom felhasználni, amikor szükséges ez. Felkérték a bizottságot, hogy a európai szinten harmonizálják a jogszabályokat a nemi alapú erőszak és a gyerekek elleni erőszak területén. És hangsúlyozni szeretném, hogy a fiatal lányok, azok is gyermekek. És ennek a tanulmánynak az eredményét várjuk, ahogy harmonizáljuk a jogszabályokat, és ez ősszel fog megtörténni. Elnök asszony, tavaly novemberben itt a parlamentben ön azt kérte, hogy koherensebb, összefüggőbb legyen az európai politika az erőszak elleni harc minden formájában ebben a hónapban a tanács felkérte a bizottságot, hogy egy európai stratégiát alakítson ki az erőszak elleni, a nők elleni erőszak elleni harcban. Ez a válaszom most. Szeptemberben a bizottság egy átfogó, széleskörű stratégiát fog kibocsátani a férfiak és nők közötti egyenjogúság területén eh, a 2010-2015-ös időszakra. Ez konkrét lépéseket tesz a nőjogi karta eh, előírásainak a megvalósítására e, ez a bizottságnak átfogó tevékenységét fogja jelenteni, és a nők elleni erőszak elleni harc egy a legfontosabb terület lesz ebben a stratégiában. A parlament elnök asszony megkérte a bizottságot, hogy egy magas szintű konferenciát is szervezzen meg, hogy átfogó politikákat alakítsunk ki a nők elleni erőszak minden formája ellen. Örömmel közlöm, hogy ezt a konferenciát november 25-én fogjuk megszervezni. A nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi éve keretében. Ez alkalmat teremt arra, hogy a nők elleni erőszak tevékenységét elindítsuk, és konzultáljunk az érdekelt felekkel, beleértve a nemzeti kormányokat, parlamenteket és a civil társadalmat. A bizottság tárgyalásokat folytat az Európa Tanácsban egy olyan egyezményről, amely segít a nők elleni erőszak elleni harcban. Ennek, ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye szintén segíteni fogja a munkánkat. Tehát láthatja elnök úr, elnök asszony, hogy komolyan vesszük ezt a kérdést. Ugyanis a nők elleni erőszak bűncselekmény. Nevezzük nevén, és mondjuk el a világnak, hogy ez valóban egy büntet. És természetesen, hogyha együtt cselekszünk, akkor ezt megállíthatjuk meggyőződésem, elnök asszony, hogyha valóban azt akarjuk, hogy ez megvalósuljon, akkor nem csak meg tudjuk ezt állítani, hanem meg is fogjuk állítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság alelnökének a szavait. Reding asszony, köszönöm a nagyon érdekes beszédet és a nagyon jó együttműködést, amit bizonyára folytathatunk a parlament és a bizottság között. Nos, ahogy Reding biztos asszony már jelezte, nagyon fontos lenne, hogy komolyan vegyük azokat a tapasztalatokat, amelyek a nem kormányzati szervek, nők szervezetei már összegyűjtöttek. Közösen kell tehát eljárnunk. Tehát együtt kell fellépnünk a nőkkel szembeni erőszak ellen. Köszönöm a spanyol egyenjogúsági miniszternek, Aidu Almagrónak felszólalását. Szeretném Reding biztos asszonynak megköszönni felszólalását, és szeretném a parlament elnökének, Buzek úrnak is megköszönni felszólalását, hogy ilyen gondolatébresztő hozzászólásokat tartottak. Most pedig eh, megnyitom a vitát, emlékeztetnék arra, hogy eh, minden részvevő kapott egy kérdőívet az asztalán, és amennyiben valaki szót kér, ezt töltse ki. Természetesen időnk korlátozott, mindenkinek két perce van. Fontos az, hogy eh, szolidárisak vagyunk egymással, ami azt jelenti, hogy tartsuk be a felszólalási időt. Így lehetővé lesz az, hogy időnk lesz, és koktéllal zárhatjuk a ülést. Tehát aki szót kér, töltse ki a kérdőjébet. Az első felszólaló Mitri asszony, a román szenátus képviseletében, tehát parancsoljon öné szót. Mitrea. Mitrea asszony. Amíg eh, Mitrea asszonyra várunk, átadom Matéra asszonynak a szót. Elnézést. Van már egy nagyon hosszú felszólalási lista. Tehát Baroness Vettman kap szót az Egyesült Királyságból. Tehát parancsoljon, ön, az, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Két-három dolgot szeretnék csak kiemelni. Az egyik az az, hogy Nagy-Britániában négyből egy nőt érint a családon belüli előszak, de jelezném, hogy óriási kulturális problémáink vannak. Multikulturális társadalom vagyunk, az én kulturális hátteremben a családon belüli erőszakot még normának, normálisnak tartják. És nagyon gyakran vannak olyan politikusok, akik éppen ezért eh, félnek eh, felszólalni ez ellen, hiszen a fiatalok, fiatal nők kulturális problémába is kerülnek. Éppen ezért az első dolog, hogyha a nők elleni erőszak ellen fel akarunk lépni, akkor az a fontos, hogy minden nő számára lehetővé tegyük, különösen olyan közösségekből érkezőkre, ahol nem nagyon hallathatják eh, hangukat, hogy igenis beszélhessenek. Ha ezt nem, tegy, nem tesszük meg, akkor rejtett eh, áldozatok maradnak, és továbbra is elkövetik ellenük az, áldozat, az erőszakot, és gyermekeik ellen is, amit nem szeretnének, ők sem, és mi sem. Meg kell nézni, hogy ezek a nők honnan származnak. Az ottani parlamentekkel kell együttműködnünk, és akkor talán jobb lesz az interakció, és jobb lesz azoknak az országoknak az elkötelezettsége is. Én magam nagyon sokat dolgoztam olyan nőkkel, akik erőszak áldozata volt, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem csökken a probléma, hanem egyre növekszik. Köszönöm szépen. Akkor most Matéra asszony kap szót. Ő a parlament Egyénjogúsági Bizottságának az alelnöke. Parancsolj! Köszönöm, elnökasszony, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy aktívan részt vállalhattam ebben a munkában, és örülök, hogy a Nemzetközi Nőnap konklúzióit levonhattuk. Számunkra fontos a parlamentben, hogy ezt a napot megünnepelhettük, hiszen egy nagyon fontos napról van szó, és a világ legcivilizáltabb 27 országa vagyunk. És ez nem csak az intézmények számára fontos, hanem eh, mm, az a világ összes országa számára. Hiszen eh, a nőkkel szembeni erőszak eh, még mindig jelen van a társadalmainkban. Fel kell emelnünk szavunkat azon nők érdekében, akik fizikai és pszichológiai erőszak áldozata a családon belül is. A mi Európánkban minden negyedik asszony szenved a testi erőszaktól. A nők 10%-a szexuális erőszak áldozatává válik. És itt igazából nem is eh, minden esetet eh, veszünk figyelembe. Hiszen eh, itt például a gyermekek elleni erőszakot, tehát a fiatalabb nők elleni erőszakot nem is ide számítják, hanem máshova folytatnunk kell azt a munkát, amit itt a bizottságban végzünk, azon nők aránya, akik szexuális bűncselekmény, illetve erőszak áldozatává válnak, nagyon magas. Az emberi méltóság védelméről is szó van. Európának pedig védenie kell az emberi méltóságot. Hosszú út van még előttünk. A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megszüntetése is elsődleges feladatunk. Ma is azt látjuk, hogy Európán túlmutatóan ott van az ENSZ, amely foglalkozik hasonló kérdésekkel. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nem vagyunk egyedül a világban. Hiszen a nők elleni diszkriminációról és a gyermekek elleni erőszakról is szó van. Mindenkinek megvan a joga, hogy emberi méltóságának megfelelően élhessen. Azt is látunk kell, hogy számos nőt meg is gyilkolnak. Hoztunk egy állásfoglalást tavaly novemberben, az idén februárban is, és itt minden nőkkel szembeni előszak megszüntetését javasoljuk az első szövegben, a második szövegben pedig a férfiak és a nők közötti egyenlőségről van szó. Ez pedig egy alapvető dokumentum, számos kolléga aláírta, a legkülönböző politikai frakciók is vállalják. Tehát megemlíthetnénk itt szinte az összes parlamenti frakciót. Arról van szó, hogy a nőkkel szembeni erőszak szemben fellépjünk. Elnök asszony, lassan a végére érek. Nem csak szimbolikus gesztusokra van szükség ideológiai csatákban. Nem igazi kezdeményezésekre van szükségünk, amelyek előre mutatnak az európai és a nemzeti politikában. Arról van szó, hogy a nők jogait védjük. Végezetül pedig szeretném még elmondani, hogy most elindultunk a megfelelő irányban, azonban még nem értünk el mindent. Csak közösen vagyunk képesek arra, hogy a szolidaritásunkkal garantáljuk a nők méltóságát is. Köszönöm, Matéra asszony. A következő felszólaló von Szűdó úr a svéd Riksdag képviseletében. Tiéd a szó. Köszönöm, és köszönöm ezt a lehetőséget. Emlékeztetnék arra, hogy nagyon fontos az, hogy hangsúlyozzák a felszólalók a megelőzést. A svéd kormányzat már három évvel korábban is bemutatott egy cselekvés tervet, amelyben 56 konkrét pont volt, hogy hogyan szüntessük meg a nőkre szembeni erőszakot. Akiket érdekel, azok kérhetik ezt az anyagot, nagyon szívesen átadjuk. Hallottuk, hogy a jogállamnak milyen fontos szerepe van a nőkre szembeni erőszak ellen. Nagyon fontos az, hogy ne legyen bűn, tehát hogy büntethető legyen minden nőkre szembeni erőszak forma. Tehát több rendőrséget, magasabb büntetéseket kérünk, és ez is nagyon fontos. Azonban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a rendőrség, az ügyészség hatékonysága is roppant lényeges ebben a tekintetben. A svéd rendőrség folytatott egy információs kampányt a férfiakat célozta meg, hogy a nők szembeni erőszakot bejelentsék merjenek látni, merjenek hallani és merjenek bejelenteni. Nagyon fontos ez is. Most arra javaslatra is emlékeztetnénk, hogy veszélyes az erőszakos bűncselekményekkel szembeni büntetést csökkenteni. Ne! Ne csökkentsük! És ez egy felszólalás, egy Éva Britt Svensson asszonyra, hiszen Svédországban az ő pártja szorgalmazza az erőszakos bűncselekményeket elkövetők büntetésének a csökkentését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szüdó, von Szüdó úr, a következő felszólaló Boszkurt asszony az Európai Parlament részéről. Parancsoljon Boszkurt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, annak, amit a miniszter úr, miniszter Asszony és a biztosok terveznek, és bizonyára a büntetőjog, büntetőjog harmonizálása is fontos lesz. Az európai megközelítés nagyon fontos, pont például a genitális, a tankolás esetében is nagyon fontos, hogy közösen lépjünk fel. A hazámban a miniszter is e kérdést kívánja megoldani, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erre vonatkozóan megfelelő stratégiát alakítson ki. A kérdésem azonban az, hogy definíciókat kellene tudnunk meghatároznunk. Például a házasságtörés minden országban büntetendő-e, ugyanaz-e a tartalma, és hogyha ezt szeretnénk büntetni, akkor meg kell ezeket a, a háttereket is vizsgálni. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki a kényszerházasság ellen például elmenekül más országba? Meg kell néznünk például a, a nemi szervek csonkolásával kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Nem csak büntetőről van szó, hanem sokkal többről, hogyha ezekkel szemben valóban a nőknek védelmet szeretnénk mondani. Teljes mértékben egyetértek a brit felsőház felszólalójával. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk, hiszen pontosan a, a, a kulturális háttér, amelyet meg kell vizsgálnunk Törökország esetében, ha tag akar lenni, ez nagyon fontos lehet. Köszönöm. Most Mitre asszony kap szót a román szenátus képviseletében, parancsoljon. Köszönöm szépen. A szociális közszolgáltatások van az erőszak elleni harc az nem nagyon magasan fejlett, hanem civil szervezetek a helyi önkormányzatokkal karöltve foglalkoznak a, az áldozatokkal, és a bűn elkövetőkkel pedig a az elkövetőket. Elsősorban az alkohol az okozója ennek a családi erőszaknak, de a, van egy e, e, általános környezete is az erőszaknak. Ezért szükség van olyan e, törvényekre, amelyek ezt a fajta e, családi és munkahelyi erőszakot megfékezi. és a szociális szolgáltatásoknak a rendszerének is kell segíteni ennek a problémának a megoldásában. A családon belüli erőszak aggasztó méreteket öltött, és a peres ügyek száma nagyon magas. Ez a közrendet zavarja meg ezek, ez esetek. Ezek súlyos problémát jelentett, ugyanis a családnak egy harmonikus környezetnek kellene lenni, és általában a családon belül erőszak áldozatai a nők és a gyerekek. És gyakran az áldozatok saját magukat vádolják az erőszak miatt, és ez az erőszak már sokszorosan megtörtént, és éveken át folytatódik ez a verés és másfajta bántalmazás, mielőtt a nők úgy döntenek, hogy meg akarják változtatni ezt a helyzetet. A nők gyakran a gyerekeket féltik a, az erőszak során, de e, e, helytelen ez a gondolkodás, mert ez a fajta légkör a gyerekekre is káros. Mindezek az események a gyermekek jövőbeli életét is befolyásolja. Hogyha meg akarjuk érteni a partnernek az erőszakos természetét, az nem oldja meg a problémát. A megoldás az lenne, hogyha az önbecsülést és a másiktól való tiszteletet akarják elérni a nők. Sajnos a kulturális hagyományok eltűrik a családon belül erőszakot, ezért ez eléggé lehetetlenné teszi a probléma megoldását. Romániában a tudatosságot növelő kezdeményezéseket indítottunk be, és különböző politikai intézkedéseket tettünk a családon belül erőszak elleni harcra. Ezen kívül a az áldozatok segítségét különleges szolgálatok vállalták magukra. Az Európai Parlamentben a nők 10%-ával szemben 52%-os a nők létszáma Romániában, az Európai Parlamentben csak 10%-ban vagyunk lejelen, én egyike vagyok ezeknek, de ezt a helyzetet meg kell változtatni. Az áldozatokat áldozatokra jogokat kell ruházni, és meg kell állapítani azokat a módszereket, amelyekkel harcolhatunk az erőszak ellen. Az oktatás lenne az egyik ilyen módszer. És a szegénység és az egyik oka az erőszaknak, ezt is meg kell állítani. Köszönöm. Most a képviselőtársunk kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nők esélyegyenlősége és a nők elleni erőszak elleni harc, mint politikai prioritás, úgy gondolom lényeges fejlődést mutat. A valóságot végre napvilágra kell hozni, azt a valóságot, amely folyamatosan éri a nőket, de mégis sokan magánszférájukban már teljesen normális dolognak tartják. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy végre ezen túljutottunk. Az a kezdeményezés, amely most már különböző területen látható, nagyon jól szolgálja azt, hogy ezt a súlyos helyzetet felmutassuk, láthatóvá tegyük. Nők, férfiak egyaránt felelősek e területen, de látnunk kell azt is, hogy nem szabad egyetlen másodpercet sem elveszítenünk minden másodperccel megha, meghal egy-egy darab remény. Éppen ezért a miniszterek tanácsának, a foglalkoztatási miniszter tanácsi kezdeményezés, amely tartalmazza a nők elleni erőszak elleni fellépést is nagyon fontos. Az Európai Bizottság most kezd hozzá ahhoz, hogy megtegye a szükséges lépéseket a, strate- a stratégiát így lehet valóságra van átültetni, így lehet elindítani a jó gyakorlatokat. Fel kell mérni az európai valóságot, mert csak így tudunk a szociális igazságtalanságokkal szemben fellépni. A parlament a bizottságot támogatja ebben a munkában. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy azonnal kezdjünk hozzá a végrehajtáshoz. Nem szabad és nem lehet a több ezer nőnek hátat fordítanunk. Előre kell menni, és nagyon fontos a munka, amit el kell kezdjünk. De megismétlem, hogy az európai stratégia a nők elleni erőszak ellen nem maradhat pusztán papíron. Végre kell hajtani a gyakorlatban. Biztos vagyok abban, hogy a képviselők többsége az Európai Parlamentben kiáll emellett. Köszönöm. Köszönöm, García Perez asszony. A következő felszólal az olasz szenátust képviseli. Piemontáni asszony, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt a jelentős ülést. Hangsúlyozni szeretném, hogy Olaszországban nagyon fontos dolgok történtek az utóbbi időben. A közvélemény figyelmét felhívtuk a nők elleni erőszakra, a parlamentet is, és a képviselőházat, és a szenátust is bevontuk, és a kerítést is a törvények közé büntethetővé tettük. E, a nőkkel és a nemekkel kapcsolatos problémák korábban is már e, fontos kérdések voltak. a nők elleni erőszak és az emberkereskedelem, azok mindig súlyos problémák. Március 8-án úgy döntöttünk, hogy egy jobboldali és egy baloldali sajtótermékben, amelyeket nők vezetnek, tehát nők a szerkesztői, elindultunk, elindítottunk az erőszak, egy erőszak elleni kampányt, és a reklámok helyett ezek az újságok egy reklámkampányt indítanak erről a témáról. Például olyan szloganokkal, amelyek az erőszak ellen hívják fel a figyelmet. De az egész az összes területeken, a mindennapi élet minden területén, a foglalkoztatás területén, stb. fel kell hívni a figyelmet, és a nemzeti parlamenteknek a szintjén is fel kell hívni a Köszönöm szépen Montáni asszonynak. A következő Lunacek asszony, Európai Parlamenti képviselő. Yes, um, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy a spanyol egyenlőségi jogi miniszterhez intézem szavaimat. Én osztrák vagyok, és a nők elleni erőszak elleni harcot 30 éve kezdtem, amikor Tirolban egy autonóm női szervezetnek a tagjaként indítottam el ezt a munkát. És én Tirolban kezdtem ezt a munkát, és ezért nagyon örülök, hogy a soros elnökség ezt a munkát magára vállalta. Három kérdésem lenne először is a spanyol soros elnökséghez. Ön szólt arról a segélyvonalról, telefonos segény, segélyvonalról, ami a 116-os számot viseli. Ez a nőket támogató vonal, akik a családon belüli erőszak áldozatai. Ezen kívül gondoltak arra is, hogy az emberkereskedelem áldozataiként szenvedő nők számára is kialakítanak egy ilyen telefonvonalat. Szeretném kérdezni, hogy ezzel a, mi a helyzet. A másik kérdésem Reding biztos asszonyhoz szól sok tagállamban vannak nők, akik félelemben élnek, ezek a leszbikus nők. Hiszen ők még mindig sok testi vagy pszichológiai erőszakkal találkoznak az otthonukban, vagy pedig a munkahelyeken. Hallottuk, hogy a spanyol soros elnökség egy kezdeményezést indít a nők elleni erőszak területén. De van-e a bizottság vagy a soros elnökség részéről ilyen terv, tehát hogy harcoljon azon félelem ellen, amelyet a leszbikus nők éreznek? olyan társadalomban élünk, amelyet eh, a férfiak eh, eh, uralnak. És 50-52 százaléka a társadalomnak nő, épp ezért fontos erről a kérdésről is elgondolkodni. Köszönöm. A következő felszólaló a magyar parlamentet képviseli. Bidó asszony, öné a szó. Köszönöm a elnök asszony, tisztelt konferencia! A Magyar Parlament Családügyi Bizottságának vagyok az elnöke, és a véleményemet szeretném összefoglalni azzal az örömmel együtt, hogy itt lehetünk, és erről a nagyon fontos témáról beszélhetünk együtt. Azt gondolom, hogy amikor a nők elleni erőszakról beszélünk, akkor két nagy fejezetre kell bontanunk a kérdést. Az egyik hogy mennyit tud erről és mennyit beszél erről a társadalom, a napi, a hétköznapi ember, a másik pedig a jogi szabályozás. Azt gondolom, hogy mi törvényhozók, akik, ez, akik ezzel a kérdéssel foglalkozunk, már nagyon jól ismerjük ezeknek a részleteit. Azonban nem vagyok meggyőződve arról, hogy a hétköznapi ember is ilyen pontosan ismeri-e. Kicsit olyan érzésem van, hogy mindig kampányszerűen időnként egy-egy téma kapcsán beszélünk a nők elleni erőszakról, és én még mindig hiányolom, hogy minden nap beszélni kell erről a témáról minden szinten külön kérve a média segtségét hogy azoknak a nőknek számára akik félnek erről beszélni a téma természetes legyen mert csak akkor fognak megnyílni. és itt térek át akkor a jogi szabályozásra kimondtuk és azzal magam is egyetértek hogy a nők elleni erőszak bűncselekmény mindenképpen azt gondolom hogy a tagországoknak egyáltalán a nemzetállamoknak a jog oldaláról is nagyon keményen meg kell fogni ezt a kérdést különös tekintettel arra hogy azoknak a nőknek a védelme benne legyen akik mernek szólni és mernek szóvá tenni. én javaslom és kérem tisztelt bizottságot hogyha egy olyan gyűjtéssel segtené a tagországokat hogy valamennyi európai tagállamban hogyan néz ki ez a büntetőjogi szabályozás melyik tagállam milyen jogi szabályokat hozott ennek az ügynek az érdekében és ezeket megküldjük szerte európába azt gondolom jótékony hatással lesz a nemzetállamok jogalkotására. köszönöm hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm. Most a spanyol miniszterasszony Aido Amagro szeretne ismét szót kérni, de szeretném elmondani azt is, hogy nagyon sokan vannak még a felszólalási listán. Ők a következő eszmecsere alatt kapnak szót. Tehát aki most nem tudott felszólalni, az később kap szót. Tehát most uh, ismét van egy vitánk, utána pedig uh, ismét önöké a szó. Most átadnám Aidu Almagro asszonynak a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretném megköszönni a megjegyzéseket, hozzászólásokat, amelyeket hallottunk. Nagy örömömre szolgál, hogy a mi szempontunkról beszélhetek a helyzetről, és más országokban lévő helyzetről, és a, a gyakorlatban történő változásokról és a jövőbeli lépésekről. Én most azok a kérdésekre szeretnék koncentrálni, amelyeket nekem intéztek. Bizonyos tagállamokban már előreléptünk, ahol a jogalkotó testületek prioritásként kezelték ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor, amikor a, az erőszakos esetek jelentését nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nőknek bízni kell az intézményekben. És az, hogy egyre többen jelentik az erőszakot, azt jelenti, hogy egyre inkább bíznak valóban ezekben az intézményekben. A nők elleni erőszak elleni harc szükségesé teszik, hogy egészében lássuk a helyzetet. Azt hiszem, hogy Spanyolországban volt egy töréspont, amikor a nemek közötti egyenlőség és a nők elleni erőszak elleni harc az a politikai programoknak a legfontosabb kérdése lett, a társadalmi integráció fontos kérdésévé vált. Ez egy olyan kérdés, amely eddig a családi körben fordult elő, és most ez napvilágra került, és ezért az egész társadalmat érintette ez, érzik a felelősséget és ezt tudatosságnövelő programokkal kell, kampányokkal kell még erősíteni, és a médiát kell megkérni, hogy a reflektorfényt ráirányítsa erre a témára. Ezen kívül szemináriumokat kell szervezni azért, hogy ezekről a kérdésekről információt cseréljenek a résztvevők. Spanyolországban ez a megközelítés pozitív eredményeket ért el az állampolgárok közötti tudatosság növelésében. Nagyon fontos, hogy e, már e, az iskolai, az oktatás korai e, stádiumában is ráirányítsuk a figyelmet ezekre a kérdésekre. Ne csapjuk be magunkat az, hogy az egyre tudatosabbak az emberek ezzel a kérdéssel kapcsolatban, nem azt jelenti, hogy meg tudjuk oldani a helyzetet, tehát arra kell koncentrálni, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Az a tény, hogy az információt most célzottabban használjuk, és ösztönzik az embereket, hogy egyre jobban nyilvánosságra hozzák az erőszakot, azt is jelenti, hogy az emberek egyre inkább félnek az erőszaktól. Ezért szakértőkre van szükség. A nemek elleni erőszaknak az okait, az okok láncolatát érteni kell. Nagyon sok ok a nők és között, férfiak közötti egyenlőtlenségből fakad. Tehát a hogyha harcolni akarunk ez ellen a kérdés ellen, akkor a mentalitásokat is meg kell változtatni, és a kommunikációs médiákra kell koncentrálni, hogy ezt ez ellen harcoljunk. A sztereotípiák ellen kell harcolni, és társadalmi mentalitást kell megváltoztatni, ezen kívül a jogszabályokat is meg kell változtatni. Na most a telefonos segélyvonalakról kapcsolatban, ahol a nők a családon belüli erőszak eseteit jelenthetik. A tanács által elfogadott dokumentumok, a múlt héten a minisztertanács, az EBSCO tanács elfogadott dokumentumokat, és abban kifejezetten szólnak arról, hogy hogyan lehet használni a 116-os telefonszámot. De azt hiszem, hogy szükség lenne egy másik telefonos segélyvonalra is, a másfajta erőszakkal kapcsolatban is, mint például az, amit ön említett, az emberkereskedelem áldozatai számára azon nők számára, akiket szexuálisan kizsákmányolnak, rabszolgaként tartják őket. Tehát nagyon fontos, hogy ezek az emberek is tudjanak valakivel beszélni. Talán a bizottság ezzel kapcsolatban is elkészíthetne valamit, és talán a biztos asszony szólhatna erről. Áprilisban bizonyos intézkedésekre készülnek ezen a területen. Tehát ez pozitív előrelépést lehet, jelent. A nőknek azt kell érezniük, hogy megvédjük őket. Azon nők, akik a szexuális kizsákmányolás áldozatai, kell, hogy tudjanak valakihez fordulni, hiszen a maffia karmaiban vannak, és a, ezért az európai állampolgárokat is be kell vonni. Nem szabad, hogy elfogadják ezt a fajta bűncselekményt az állampolgárok. Ezen kívül nagyon sok esetben a lakosság hallgat erre, tehát tulajdonképpen bűnrészes tehát nagyon fontos, hogy megvédjük az áldozatokat, aztán a maffia szervezetet szét kell törni, és a, a közvéleményt is meg kell győzni arról, hogy ne hallgasson ezekről, ne legyenek bűnrészesek. Tehát ez egy egész csomag, amelyel meg kell próbálni ezt a fajta maffia szervezetet szétbomlasztani. Nyilvánvalóan ezt az intézményeknek és a civil társadalomnak is támogatni kell. Köszönöm szépen. Most Reding biztos asszony kap néhány záró megjegyzésre. Tehát eh, átadom a szót. Well, thank you, Madam Chair, and... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy hatással van rám, milyen részletesen ismertették a nemzeti parlamentek képviselői elsősorban azt, hogy milyen problémák léteznek a a különböző tagállamokban, és milyen megoldások arra, hogy megvédjék a nőket, és fellépjenek az erőszak ellen. Pontosan ez az, amit mi is a bizottság szintjén teszünk jelenleg. Összegyűjtjük a már meghozott intézkedéseket, azért, hogy tanulhassunk abból, hogy mi az, ami bevált, és mi az, ami nem. A bevált dolgokat át lehet venni, le lehet másolni, és el lehet hagyni a fiaskókat. Pontosan ezt tesszük tehát. Két tanulmányjal is. Az egyikben a különböző tagállamok jogalkotását gyűjtjük össze, és azokat a lehetőségeket, hogy milyen formában lehetne egy EU szintű jogszabályt hozni, hiszen ez is fontos. A másik tanulmány pedig a káros hagyomány, eh, hagyományos gyakorlatokról, a káros hagyományokról szól, amit általában kultúrának, hívunk, de én visszautasítom azt, hogy ebben az esetben kultúrának nevezzük, hiszen a bűn az akkor is bűn, hogyha a kultúra égisze alatt vagy leple alatt teszik. Nos, és akkor, hogyha az a két tanulmány elkészül, akkor egy magas szintű konferencián november 25-én meg fogjuk nézni, hogy milyen konkrét intézkedéseket kell hoznunk. Én hiszek abban, és nagyon sokan hallottam önöktől is, hogy meg kell törni a, a, a, titok, a titkot e körül. Tehát egy európai szintű információs kampányra van szükség, mint ahogy például most a nemek a nők és férfiak fizetés különbségével kapcsolatban tesszük. Ez egy nagyon fontos eszköz. A nemzeti parlamentek is így ezt átvehetik, nemzeti szinten megtárgyalhatják. Nem elég ugyanis az, hogy a bizottság és az Európai Parlament itt Brüsszelben erről tárgyaljon. Ki kell mennünk, szó, mondjuk így a, a tagállamokba, és ott is folytatni ezt a vitát. Volt egy kérdés a leszbikus nőkről. Nos, az alapvető emberi jogok kartája egyértelmű ebben. Nincs semmiféle szinten diszkrimináció megengedve sem szexuális, sem vallási sem egyéb formában nincs különbség. A nő nő, és tisztelni kell. Bárhogy is él, bármiben is hisz. Nézzük most a forró vonalat. Hat telefonos segélyvonalat, forró vonalat próbáltunk létrehozni. Egyet például az eltűnt gyermekek számára, de nem volt sok sikere. Ugyan mi megállapodunk arról, hogy lesz egy segélyvonal például az eltűnt gyermekek számára, de a tagállamok nem vették át. Tehát ha egy ilyen külön számot például a, a nők elleni erőszak számára is létrehoznánk, és ez jó lenne, akkor a nemzeti parlamentekre van szükségünk, hogy ők lobbizzanak a kormányoknál. Nehogy az legyen, hogy én itt Brüsszelben azt mondom, hogy igen, igen, ez milyen jó. Nem, tessék a gyakorlatban is ezt eh, érvényesíteni. Nem elég, hogy van egy szám, kell hozzá egy infrastruktúra is mögötte. Valaki, aki válaszol a kérdésekre, valaki, aki nyomon követi az egészet, tehát meg kell, hogy legyen a kapcsolat a politikához, meg kell, hogy legyen a kapcsolat az áldozatok megsegítéséhez, nem csak egy számra van szükség. Ebben a kérdésben is tehát számítok a nemzeti parlamentekre. És elnök azt mondja, hogyha egy ilyen telefonszám lenne, akkor önre is számítanék, hogy hívja össze az európai parlamenti képviselőket, a nemzeti parlamenti képviselőkkel találkozzanak, és akkor koordináltan járhassunk el a végrehajtásban és igenis ezt eh, örömmel fogadnám. Köszönöm, hogy eh, ilyen alapos betekintést adtak nekünk, és várom, hogy önök, sőt még nagyobb számban az előkészítő munkát követően részt vegyenek a nemzeti parlamentekkel együtt november 25-én a konferencián. Köszönöm szépen, eh, hogy eljöttek vendégeink és felszólaltak. Köszönöm Aido Almagro egyenjogúsági miniszternek és Reding biztos asszonynak, hogy részt vettek az első panelvitában. Emlékeztetnék arra, hogy lesz még egy panelünk, és ezután is lehetséges lesz felszólalni. Egy óra tíz percünk van a eszmecserében részt venni. A tagállamoknak is természetesen. Most áttérünk a vita második részére, és első felszólalóként üdvözlöm vendégeinket, elsősorban Ines Alberdi asszonyt, aki az ENSZ UNIFEM alapját képviseli. Üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, és át is adom a szót. Parancsoljon! Buenos días. Es una sat. jó napot kívánok! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Az Európai Parlamentben a Nemzeti Nőnap nagyon fontos. Most ráadásul a pekingi akcióterv elfogadásának 15. évfordulóját is ünnepeljük. Szeretnék köszönetet mondani eh, Jerzy Buzeknek, hogy eljött, és szeretnék a női bizottságnak is. Szeretnék köszönetet mondani. Megköszönöm Bibiana Idónak, az esélyegyenlőségi miniszterünknek is, a bizottság elnök helyettesének és Reding biztosasszonynak, hogy eljöttek erre a rendezvényre. Nos, 15 évvel Peking után és 10 évvel az évezred forduló nyilatkozatát követően, a milleniumi nyilatkozatot követően nagyon fontos, hogy a nők szociális és jogi állását megnézzük. A világon 18,6%-ban vannak csak nők parlamentben képviselve. A legtöbb országokban ezt a hiányosságot próbálják helyreállítani. A keresők körében is egyre nőbb a nők aránya, egyre több nő jelenik meg a munkai erőpiacon. De még, mégis már csak öt év van addig, hogy elérjük a milleniumi célkitűzések eh, végső dátumát, pedig nagyon sok a tennivaló még. A nők a világon a kormányokban csak egy negyed arányban vesznek részt. A fejlődő országokban a nők kétharmadának rendkívüli munka, nem szabályos munkakörülményei vannak, és több millió férfi és leány nap mint nap erőszak áldozatává válik. A nők elleni erőszak elleni fellépés a mai rendezvényünk kérdése. És ez is azt mutatja, hogy mennyire eltérnek a helyzetek. 181 országban van e 181 e, ország írta alá a CEDAV-t, ami azt jelenti, hogy ennyi ország kötelezte el magát, hogy preventív formában lép fel a nők elleni erőszak ellen, illetve az büntető jogilag bünteti. A főtitkár úr is említette az ezzel kapcsolatos kampányt, a nők elleni erőszak a We Can Stop It kampányáról. A béke, biztonság is egy olyan kérdés, amelyet pontosan e probléma megoldásával elérhetünk. A 18 per 20-as határozat is kiemeli, hogy a nők elleni erőszak a nemzetközi biztonságot is fenyegeti, ezért nem szabad büntetőjogi felelősségre vonás nélkül hagyni ezt. De mégis a béke folyamatban, hogyha nézzük, akkor a tárgyaló delegációkban kevesebb, mint 10%-ban vannak nők, és a konfliktusos helyzetekben a szexuális erőszaknak már óriási mértékei vannak, és mintha történelmi múltja lenne. Nagyon fontos tehát éppen ezért, hogy a meglévő intézkedések, a határozatokat végrehajtsuk. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek azért, hogy foglalkozik ezzel a problémával. Nagyon örülök annak, hogy Svensson asszony is személyesen részt vesz ebben a munkában. Tavaly az UNIFEM indította el a nők elleni erőszak elleni kampányát, most a parlament, és a, itt az ideje annak, hogy a nők elleni a szembeni nulla tolerancia éve megkezdődjön. Ez a kérdés tehát láthatóan politikai kérdésé vált, a, politikai napirend, a politika napirendjére került. Nagyon fontos éppen ezért, hogy végre megmutassuk, milyen kezdeményezések vannak, mi az, amelyeket egyének, magánszemélyek, kormányzatok, civil társadalom indított el, ezeket erősíteni is kell, hiszen ezek azok, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az ENSZ főtitkárának kampányához. Tavaly novemberben indult tehát ez el, és több mint 200 ezer akciót valósítottak már meg ennek keretében, és ez messze meghaladja a céljunkat, hiszen a nemzetközi nőnapig, 2010-es nemzetközi nőnapig ennek csak a felét akartok. Több mint 190 országból csatlakoztak eh, a nők és az állampolgárok ehhez a platformhoz, annak érdekében, hogy kezdeményezéseiket egyre szélesebb körben terjesszék, egyre több embert szólítsanak meg. Mintegy 200 ezer civil szervezet csatlakozott a kampányhoz, és 69 eh, kormány, 30 állam és kormányfő, és több mint 700 képviselő pedig aláírta a csatlakozást. Voltak olyanok, akik már meg is hozták a szükséges intézkedéseket, például azzal, hogy a cedav val kapcsolatos fenntartásaikat visszavonták, vagy csatlakoztak a jegyzőkönyvhöz, nemzeti akcióterveket indítottak el a nők elleni erőszak leküzdése érdekében, és bevonták a rendőri és igazságügyi lehetőségeket is annak érdekében, hogy segítsék az áldozatokat. Úgy gondolom, hogy a konferencia új lendületet ad ahhoz, hogy csökkenjen a kötelezettségvállalás és a végrehajtás közti távolság. Nagyon fontos, hogy a nők és férfiak esélyegyenlőségét, a nők kiteljesedésének lehetőségét határozatokkal is erősítsük. Nagyon fontos, hogy a szeptemberi közgyűlés határozata mindenki számára elfogadott legyen. Egy beszámoltathatósági rendszerre is szükség van. A tagállamoknak segíteni kell abban, hogy kötelezettségvállalásukat a nők és férfiak esélyegyenlőségével kapcsolatban is teljesíthessék. Ennek érdekében egy referátumot hoznak létre, amelynek élén egy főtitkár áll. A referátum tulajdonképpen azokkal a fogla- problémákkal kíván foglalkozni, amelyek a feladatokkal kapcsolatosak, az enszem belül a nők helyzetének jobb helyi értékét kívánják kialakítani. Úgy, eddig az innovatív kezdeményezések számára megvoltak a források is. Nos, ez az új referátum pedig mindezt szisztematikusabb formában biztosíthatja. Ha például a tagállamok segítséget kérnek, akkor ez lesz az a hely, ez lesz az a, a szervezet, amely a különböző agentúr, ügynökségek összevonásával ezt biztosítani tudja. Ez az új referátum, ez az új szervezet tehát elemzéseket is végezhet programszerű munkákat, szolgáltatásokat adott esetben biztosíthat, és az együttműködést erősítheti. Végül pedig na- nagyon fontos, hogy a nők jogainak élenjárójává, motorjává válhasson. A az ENSZ rendszerén belül pedig a kérdést horizontális formában is megjelentese. A referátum létrehozásával a felelősségre vonás eleme is erődik, erősödik, az információ terjesztés is. Nos, e kihívásoknak csak akkor tudunk eleget tenni természetesen, hogyha azt is tudjuk, hogy e, mi történik, e, e, hogyha a megfelelő hálózatok és különböző szervezetek munkájával kapcsolatban információt kapunk. A a nők 1975-ös mexikói első világkonferenciája óta ez volt tehát a célkitűzésünk. Nagyon egyértelmű, hogy mi a feladat, és hogyha a kötelezettségeket is megnézzük, akkor csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha megfelelő forrásunk is van ehhez. A pekingi platform arra szólított fel, hogy minden forrásból próbáljunk meg e, próbáljuk meg e célok elérését biztosítani. Összességét tekintve most már megállapíthatjuk, hogy e, minden erőfeszítés ellenére nem kielégítő a forrás, csak egy töredéke áll rendelkezésünkre annak, amit az ENSZ, szerveinek, az ENSZ egyéb szervei megkapnak. Éppen ezért a nők megpróbálják az új szervezettel, az új referátummal elérni azt, hogy egy milliárd dollárral gazdálkodhassanak évente. Így fokozatosan ezeket a forrásokat majd persze ki is egészítik, de lényeges, hogy ez egy óriási kihívást is jelent egyben. Mégis csak így lehet Csak így lehet a beszámoltathatósági e, körüli problémát e, megoldani. Tehát fontos, hogy a forrás hiányt is azonosítsuk, illetve e, az ENSZ forrásait is felhasználjuk arra, hogy a nők elleni erőszak ellen fellépjünk, hiszen pénzügyi forrásokra is szükség van. Éppen ezért egy olyan alapra van szükség, amelyet az, UNIFE, az UNIFE, UNIFEM kezel az ENSZ eh, nevében. Ennél eh, a kezelő alapnál eh, támogatási eszközök is vannak, stratégiákat is figyelembe veszünk a nők elleni erőszak elleni fellépés során. A vagyonkezelési alapnak a feladata az, hogy a, a megfelelő helyekre irányítsa a forrásokat. A vagyonkezelési alapnak tavaly 23,6 eh, millió dollár állt rendelkezésre a különböző programok kezdeményezések támogatására. Ezeket először nyilvánvalóan először ellenőrizni kellett. A munka elvégzését átlátható formában kell természetesen elvégezni, és jelezni azt is, hogy folyamatos munkát biztosíthassunk. 2008-nál már nagyobb források álltak rendelkezésre, mint 2007-ben, akkor csak 15 millió állt rendelkezésre. De nem csak a források növekedtek, hanem a pályázatok is. 1643 pályázatot nyújtottak be 2009-ben mintegy 857 millió dollár értékben. Mint korábban említettem, ezzel szemben csak 23 millió állt rendelkezésre. Nagyon fontos volt tehát az értékelés, de a nők szociális helyzetével és egyenlőségével kapcsolatban az UNIFEM ezzel együtt megpróbált további forrásokat találni évi több millió dollár értelmében, amelyet a kérdéssel foglalkozó kezelő alap kezel. A 100 millió dollár tehát, amiről szóltam, az még csak cél, a kampány, a főtitkár kampányának célja is annak érdekében, hogy 2050-ig ilyen források álljanak rendelkezésre. Tehát ez egy olyan erőfeszítés, amelyet a különböző ágazatokban meg kell tenni azért, hogy ezt a célt erülhessük. Ezt észben tartva az UNIFEM szövetséget e, alakított ki a Clinton globális kezdeményezéssel, amely e, pénzeszközöket akart összeszedni 2009-es tevékenység elindításával. A fiduciáris alap az a nők elleni erőszak megszüntetésére szóló kezdeményezéseket támogatja. Szeretnék más kezdeményezéseket is említeni, amely a pekingi platform eredményeként alakultak ki az utóbbi hetekben. Először is a legfontosabb kihívás a világon az, hogy biztosítsuk azt, hogy a politikai kötelezettségvállalásokat gyakorlatban is megvalósítják. Azok, akik a politikákat alakítják, nem tartják mindig könnyűnek, hogy a világban létező adatbankokhoz hozzáférjenek. Tehát az egyik célkitűzésünk pontosan ez. Az UNIFEM létrehozta a globális virtuális tudásközpontot erre a célra, amely a jelenlegi és összegyűlt ismereteket összefogja az egész világról. És az adatbankhoz való hozzáférés optimizálja az eredményeket, és hatékonyabbá teszi a programokat a befektetési, beruházási költségeket illetően. Ez a virtuális központ különböző előadásokat is tartott, és az ajánlott gyakorlatokat is összefogja a nők és a gyerekekkel szembeni erőszak témájában. Ez a civil szervezetek, az ENSZ és más szervezeteknek a munkát is összefogja. Ezen kívül az UNIFEM egy globális programot indított a városok megmentésére. Ennek a célja az, hogy a szexuális erőszakot a köztereken megszüntesse. Ezt eredetileg a latin-amerikai tapasztalatra alkalmazták alapozták. De most már szeretnénk az egész világ különböző városaira kiterjeszteni ezt a tapasztalatot, és a helyi közösségekkel és önkormányokkal karöltve a biztonsági politikát elemezzük, és mobilizáljuk a közösséget, mozgósítjuk a közösséget, és a védelmi tevékenységeket is megerősítjük. A UNIFEM a magánágazattal is szeretne együttműködni megpróbáljuk a nőknek a jelentősebb jelenlétét biztosítani a vállalatokban és vezetői posztokban. Ugyanis a nőknek nem sok helyét látjuk a vezető posztokban. A McKinsey egy tanulmányt végzett, 2300 vezető pozícióban lévő állásról, és csak egy harmadában hozott pozitív eredményeket az egyenlőségi politikai. E, a többi vállalatnál azt mondták, hogy majd bevezetik ezeket a politikákat, mert ez az üzleti pozíciójukat javít majd. Másként fogalmazva, az üzleti társadalom érti, hogy a nemek közötti egyenlőség jót tesz az üzleti életnek. A múlt héten a UNIFEM csatlakozott a a nők kezébe hatalmat adó világpaktumhoz. Ez azt jelenti, hogy olyan vállalatok, ahol a nőknek nagyobb hatalmat biztosítanak a munkahelyen, különböző intézkedéseket hoznak, például a nők elleni erőszak elleni zéró toleranciát például. Tehát felismerik az erőszaknak a jeleit a már a munkahelyen is. Végezetül szeretnék rámutatni Brit Svensson szavaira a Pekingi plusz 15-ös ülésen. Azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a politikusokat belevonjuk a nők jogainak a megvédésébe és az erőszak elleni harcba. És a nőjogi feladatainkban látom, hogy előre léptünk. A nők elleni erőszak nagyon fontos helyet foglal most el az Európai Unió szakpolitikái között. Itt fejezem be az idézetet. És pontosan ez jelenti a mondja nemet és csatlakoz hozzánk kampányok. Remélem, hogy jövőre a Nemzetközi Nőnapon arról tájékozthatok majd, hogy a politikai kötelezettségvállalások és a polgári kezdeményezések lehetővé tették a nőknek, hogy erőszak nélküli életet érjenek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, Alberti asszony. És most üdvözlöm a következő felszólalót, Martin Karbovskit, bolgár újságírót, átadom a szót. Köszönöm. Az oknyomozó újságírásban 15 évet töltöttem. Köszönöm Svensson asszony, hogy meghívtak, és köszönöm Buzek elnöknek úgy szintén a meghívást. Nagyon jó az, hogy az európai országaink különbözőek ebben az európai megaállamban. De mi a nyomorúságunkban is különbözőek vagyunk. Hogyha az erőszakról beszélünk, akkor az én országomban a túlélésről van szó, nem kampányokról, az Egyesült Királyságban és egyéb országokban minden negyedik nő erőszak áldozatává válik. Bulgáriában a statisztikák azt mutatják, hogy ugyanaz a helyzet, de nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy Nagy-Britanniában és Bulgáriában az erőszaknak kitett nők aránya ugyanaz. Hiszen az erőszak Bulgáriában teljesen más. Most a gyakorlatról szeretnék beszélni, ami nagyon rossz. Bulgáriában sajnos elég gyakran a mega állam rossz gyakorlatát tapasztalhatjuk. Tehát eh, főleg a nők ről van szó, és van olyan, hogy például nőket savval leöntenek. És a jólétben élő emberek a régi öreg Európában azt nem is értik meg. Itt nem balesetekről van szó, véletlen balesetekről, hanem igazából egy olyan járványról, amely már évek óta terjed. Nem csak a nők szenvednek, nem csak a kisebbségek képviselői szenvednek, olyan kisebbségek, amelyek eh, nem olyanok, mint Európa többi részén. A diákok a pénztárosok, az orvosok, a nővérek szenvednek. Bulgáriában 24 olyan eset volt, hogy nőket savval öntöttek le az elmúlt tíz év során. Ez valami macsó fellépés Bulgáriában. Tehát igazából nem hal meg a nő, viszont azért teljes jogú életet sem tud érni. Pakisztánban látunk ilyeneket. Halljuk, hogy az Egyesült Királyságban adatok vannak erről. Bulgáriában 24 ilyen esetet regisztráltak. Vannak savval leöntött férfiak is. Ez egyfajta vendetta és a rendőrség pedig nem fér hozzá ezekhez az esetekhez. Csak egy büntetés volt egy személy számára, aki ezt a bűncselekményt megrendelte. Mindig van valaki, aki megrendeli ezt a bűncselekményt, és utána van egy gonosztevő, aki meg is teszi ezt. Egy bűnöző. És az állam pedig tehetetlen. Hihetetlen hogy nincs több hatályos büntetés. Ezt a régi kommunista rendszerből örököltük ezt a dolgot, de ami a nőkre vonatkozik, a nők elleni erőszakot Bulgáriában a családi viszonyok részének tartják. Még akkor is, amennyiben sósavval öntik le a nőket. A társadalom ebben csupán egy családon belüli privát problémát lát. Nem tudjuk, hogy az államunk mennyiben kísérelheti meg a beavatkozást. Franciaországban például egy törvényjavaslatot vitatnak meg, tehát van egy törvényjavaslat, amelyben az áll, hogy a gyermeket gyermek verését, illetve megpofozását megtiltják Franciaországban. Bulgáriában teljesen eltérő ettől a helyzet. Pszichológusok úgy gondolják, hogy általában ezeknek a szörnyű bünteteknek az áldozatai nők hiszen ezek a szörnyű büntettek arra irányulnak, hogy szépségüket tönkretegyék, hogy halálra rémítsék őket, és hogy életük végéig sebb helyeket viseljenek. Az elmúlt három évben több eset volt, mint általában. Bojko Borisov miniszterelnökünk megígérte, hogy foganatosítja a szükséges intézkedéseket megígérte, hogy életfogytiglant kapnak az ilyen bűncselekmények elkövetői. Azonban ez a folyamat roppant lassú. Európában vannak olyan országok, ahol a nőkkel szembeni erőszakot nem veszik figyelembe, hiszen normális családon belüli esetnek tartják Bulgáriában. Ez a szabály. És ez nem változik meg. Az idő halad, viszont ez a dolog nem változik. Az idő, amely eltelik a vitánk során pedig a mi életünk. Újságíró vagyok, és egy média médiakampányt szerveztünk. Többet nem tudok tenni. Van egy nő velem, aki egy ilyen savleöntéses büntet áldozata volt. És még további öt nő szeretett volna eljönni velem, de éppen műtéteket hajtottak végre rajtuk, hiszen megpróbálják az arcukat megint helyre tenni valahogy. Hiszen leöntötték az arcukat. Az a hölgy, aki velem jött, itt ül ma valahol itt van ebben a teremben. Nincsen egy bolgár újságíró sem, aki ne írt volna cikket erről, vagy ne gyűjtött volna anyagot ezekről a szörnyű büntettekről. De az intézmények eh, igazából félrenéznek a rendőrség, a tudatlanság, igen, a tudatlanság uralja a helyzetet. Hiszen ha egy nőnek nincs haja, csupán egy szeme van, a keblei felismerhetetlenek. Ez a fizikai kár, ezt láthatjuk. Nem szeretnék rámutatni erre a hölgyre. Itt a teremben. Hiszen nem rá kell mutatnunk, hanem a bűnözőkre. Nem az áldozatra, hanem a bűnözőkre kell mutatunk. Ez a hölgy, aki itt van, szinte soha nem megy el otthonról, hiszen eh, a férje mind a mai napig fenyegeti. Nincs sok időnk hátra. Szeretném elmondani, hogy a szándékaink át kell, hogy konvertálódjanak konkrét cselekedetek. Ki ványja, Az a hölgy, aki itt van velem. Adott egy interjút. Szenvedni fog, biztos vagyok benne. Hiszen Bulgáriában a bűnözők áldozatként tetszelegnek. Csak egy percet kérek még. Létrehoztam az elmúlt évek során egy jegyzéket. 75 olyan esetet regisztráltam, ahol gyermekek gyermek megőrző intézményekben haltak meg. A gyermekek nagyon gyakran nem csinál semmit. Martin Karbowski vagyok, és köszönöm figyelmüket. Köszönöm. És Morten Herröm kapszót, aki az Európai Unió alapjogi intézményét képviseli. Üdvözöljük itt a parlamentben, és most eh, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának azt, hogy megszervezte ezt a nagyon jelentős konferenciát a férfiak erőszakja a nőkkel szemben fontos témájában. A Úgy tűnik, hogy Európában 45%-át eh, a nőknek valamilyen fajta férfiak által előkövetett erőszak érintette az élete során. És úgy tűnik, hogy a családon belüli erőszaknak a költsége az Európai Unióban 12 vagy 20 milliárd eurót is elérhet. Ugyanakkor világos, hogy az erőszakot fel kell ismerni, és foglalkozni kell vele, e, és pedig úgy, mint a férfiak erőszaka a nőkkel szemben. Ugyanis az áldozatok nők. E, ez az erőszak e, lehetetlenné teszi, hogy mind a köz, mind a magánéletben a nők előre haladjanak a férfiak erőszaka megsérti a nők alapvető jogainak, jogait. Olyan jogokat, mint a méltóság, a fizikai és mentális integritás, eh, az élethez való jog és a nemek közötti egyenlőség. Tehát hogyan foglalkozhatunk ezzel a férfi erőszakkal a nők ellen, és pedig úgy, hogy ez az alapjogokat sérti meg, és milyen előrelépést sikerült az Európai Unióban elérni eddig? Először is a férfiak és a nők közötti egyenlőség egy alapjog, amelyet most az alapító szerződése az uniónak is megfogalmazza, és az alapjogi karta is amely most már jogilag kötelezővé vált a Lisszaboni szerződéssel. A foglalkoztatásban tapasztalt egyenlőtlenség és az egyenlőtlen fizetések, bérek, azok a nemek közötti egyenlőtlenségeket csak hangsúlyozza és ez a nőket még kitettebbé teszi a férfiak által elkövetett erőszakkal szemben. Nagyon fontos, hogy egyelő béreket és szolgáltatásokat biztosítatjunk, például a gyermekek gondozatás, gondozását, ahhoz, hogy a nők aktívan szerepelhessenek a munkaerőpiacon. Itt az egyenlőség az alkalmakban az a nőket felszabadíthatja az erőszakos kapcsolatoktól az egyenlőtlenségekkel való foglalkozás során megérthetjük, és és válaszokat találhatunk a férfiak által elkövetett erőszakokra. Világos, hogy a nemek közötti egyenlőség még nem teljesen vált az emberjogi programoknak a szerves részévé, és így lehetnek egyenlőtlenségek és erőszak. Bizonyos szempontokból érvelhetnénk úgy, hogy ma ugyan jobban tudatában vagyunk a rasszizmusnak, mint a, az emberi jogok megsértésének. Például mi történik, hogyha egy alkalmazott, aki kisebbségből származik, 15-20%-kal kevesebb bért kap, mint valaki, aki pontosan ugyanazt a munkát végzi el, de nem kisebbségi háttérből származik, tehát a többségi társadalomból. Ma ezt nagyon gyorsan rasszizmusként bélyegezzük meg. De, hogyha egy nő kevesebbet keres, mint egy férfi, pontosan ugyanazért a munkáért, akkor azt azzal magyarázzuk, hogy az anyaság vagy a részmunkaidő elrendezését tükrözi. Ezek a valós korlátok és hátrányos megkülönböztető gyakorlatok, amelyekkel a nőknek meg kell küzdeniük. Ezért kritikusan kell mérlegelni, hogy vajon valóban az alapjogi jogok megsértésében előreléptünk-e, ezek elleni harcban előreléptünk-e. Nézzük, hogy milyen haladást tudtunk elérni a férfiak nőkkel szembeni erőszakának területén. A 90-es évek során elnök asszony, az Európai Bizottság és a Parlament egyre inkább felismerte azt, hogy a férfi erőszak a nőkkel szemben mennyire fontos probléma. Hogyha megvizsgáljuk a mai 27 tagállamot, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen különböző ö, jogi ö, rendelkezések mozaikját találjuk ezen a területen. Ez a helyzet az tulajdonképpen a, egy szerencsejátékot mutat a jogi rendelkezések területén, hiszen tulajdonképpen csak azt tükrözik, hogy milyen országból, régióból vagy városból származnak ezek a nők. Világos, hogy a nőkkel szembeni férfi erőszak nem e, eléggé e, komoly téma az EU-ban, mint alapjogi kérdés, és hogy a nők nem e, egyenlő védelemben részesülnek a különböző területeken. E, a parlament különböző kizdeményezéseket indított azért, hogy a, ezzel a problémával az egész EU-ban e, foglalkozzanak. Például a 2009 márciusi állásfoglalás a e, női nemi szervek megcsonkításával szemben az EU-ban, és 2009 novemberi állásfoglalás a nőkkel szembeni erőszak megszüntetéséről, amely mindenfajta erőszakot magában foglal. Végül pedig a a soros spanyol elnökség, amelynek az miniszterét hallottuk korábban, az elnökség proaktívan foglalkozik a férfiak erőszakjával. Az alapjogi egy ügynökség az elnökség javaslatát egy európai védelmi okirattal kapcsolatban, amely az erőszak áldozatait védeni az áldozatvédelemben eh, hasonló védelmet bizonyít, biztosít az áldozatoknak az EU összes tagállamában. És egy EU, eh, az egész EU-ban létező segélytelefonos eh, telefonvonalat is létrehoz, és egy európai megfigyelőközpontot a nemi alapú erőszak területén. Mindezek azt jelentik, hogy felismerték az áldozatoknak a sorsát, és segíteni próbálnak nekik. A, az figyelembe kell venni az áldozatvédelmet általánosságban, amikor nemi központú válaszokat akarunk találni. A Stockholmi program maga is egy új áldozatközpontú nyelvetet hozott létre egy olyan területen, ahol a, a bűncselekmények esetében az áldozatok központi szerepét hangsúlyozzák. A nők szembeni férfi erőszak területén a politika a döntéshozóknak lépéseket kell tenni ezen jelenséggel szemben. Vannak olyan tagállamok, amelyek már adatokat gyűjtenek, de még nincsen hasonló az egész EU-ra vonatkozó adatbank. E, tulajdonképpen ez a férfi erőszak egy strukturális kérdés az összes EU tagállamban, és ezért szükség van arra, hogy EU szinten foglalkozzanak e, vele egy közös európai megközelítésben. Azért, hogy e, összehasonlítható adatokat gyűjtsünk, azért, hogy foglalkozunk ezzel az elviselhetetlen jelenséggel. Itt az alapjogi egynökség, ügynökség Bécsben szerepet játszhat. Ők a parlament 2009-es állásfoglalására válaszolnak, amikor megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat állítanak össze a nőkkel szembeni erőszak területén az Európai Unióban. Eddig az ügynökség a nemekkel, a társadalmi nemekkel egy elemként foglalkozott az alapjogi tevékenységében olyan témákkal foglalkozunk, mint gyermekkereskedelem, homofóbia, etnik, etnikai kisebbségek, a mentális betegséggel és fogyatékossággal élők, és a többi. Ez néhány terület ezek közül, amelyekkel foglalkoznak. És ez rámutatott, hogy a nők helyzetét nehezítenek, nehezítik az olyan tényezők, mint az etnikus, etnikai származás, a marginalizáció, stb. Nem olyan régen az európai kisebbségekkel kapcsolatban egy felmérést végeztünk, ahol 25 ezer E, embert vizsgáltunk, amely etnikai, kisebbségi vagy bevándorló háttérrel rendelkeztek. És ebben láthattuk, hogy e, a nők milyen szerepet játszanak, akik a mindennapi életükben hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Ez, az, ez az úttörő munka azt jelenti, hogy a az EU-ra vonatkozó alapjogi felmérésekben milyen adatokat lehet összegyűjteni, és erre nagy szükség van. Ez a felmérés az egy első ö, ö, alkalom volt, hogy a kisebbségekkel kapcsolatban adatokat gyűjtöttek. Az ügynökség eh, a, fő, az nőkkel szembeni férfi erőszakkal kapcsolatban is indít egy ilyen felmérést, és 2011-ben fogja ezt publikálni. Ezért szeretnénk olyan mutatókat létrehozni, amelyek minden a 27 tagállamra vonatkoznak az adatok területén, azért, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen jellegű a férfi erőszak a nőkkel szemben. És ezek az adatok egy régóta szükséges eh, információt fog szolgáltatni, tartani az európai intézmények és tagállamok számára, hogy lehetővé tegye azt, hogy hatékonyabban foglalkozzanak a nőkkel szembeni férfi erőszakkal. Elnök asszony, visszatekintve úgy látjuk, hogy már jelentős előrelépést tettünk az EU-ban és a tagállamokban a férfiak és nők közti egyenlőség témájában. De ugyanakkor nyilvánvaló abból, amit ma hallottunk, hogy még nagyon sok hosszú utat kell megtennünk, és sok kérdéssel kell foglalkoznunk köztünk a nőkkel szembeni férfi erőszakkal. Bezárásként szeretném hangsúlyozni, hogy mindannyiunknak kötelessége, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, tehát a nőkkel szembeni erőszakkal, és az alapjogi ügynökség is ezzel fog foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvezető előadásokat a vita előtt, a vitát pedig most szeretnénk elkezdeni. Szeretném emlékeztetni a konferencia résztvevőit arra, hogy eh, feliratkozhatnak a felszólalók listájára. Tehát, hogyha valaki szeretne felszólalni, akkor töltse ki az előtte lévő ívet, és így eh, helyet kap a felszólaló listán. Az eh, első felszólaló a második vita során Sinclair asszony, aki az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a mai vitát is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden lehetőség, minden szervezet rámutasson ennek a kérdésnek a jelentőségére. Én is annak tartom ezt, és örülök annak is, hogy Garbowski úr is jelen van és képviseli a képviseletet. A nemek szerinti, és illetve a nemek erőszi elleni erőszak rendkívüli és alapvetően bűncselekmény, hiszen az emberi jogoktól fosztja meg a nőket. Az ENSZ és az Európai Uniós nemzetállamok a, le kell, hogy állítsák e az erőszak európai társadalmakban való terjedését, hiszen a világ egyéb részein is igen erős, erőteljes erőszaknak vannak a nők kitélve visszaéléseknek, amelyeket a hatóságoknak is jelentenek. Olyan szeretném azt is jelezni, hogy a tagállamok számára nagyon fontos, hogy kampányokat indítsanak el a fiatalok körében, hiszen ők jelentik a jövőt. Talán egyetértünk ebben a teremben abban, hogy az erőszak soha nem elfogadható. Az említett statisztikák az, hogy négyből egy nő erőszak áldozatává válik, egy rendkívüli. Hadd mondjak egy példát, ami, ami engem érintett. 2005. január 12-én leütött hat férfi a földre nyomott, 40-50 lépésre elhúzott engem. Volt nála, az orvosi jelentés szerint 21 zúzódás éri, zúzódást kaptam, és nem tudtam tulajdonképpen munkába menni. És mindez hol történt, amikor az Európai Parlament épületébe mentem Strasbourgba. Meg kell, hogy mondjam, elnök asszony, hogy nagyon fontos, hogy hogy ezeket az embereket még mindig nem fogták el. Itt kell kezdünk. Rendben van, hogy prédikálunk az embereknek, de tegyük meg itt az Európai Parlamenten belül először is. Eh, Köszönöm szépen, Sinclair asszony. A következő felszólaló az Európa Tanács parlamenti közgyűlését képviseli, és Millie asszony. parancsolja. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra az, hogy ma az Európa Tanács parlamenti közgyűlése nevében szólalhatok fel. Ma egy olyan utat nyitunk meg, amely reményt ad több ezer nőnek, akik eh, erőszak áldozatai. Megvan az erőnk, egyesítettük erőinket. Eh, az Európai Unió, az ENSZ és az Európa Tanács közösen akar fellépni a nők elleni harc ellen. Az Európa Tanács már évek óta fellép a nők elleni erőszak ellen. Az Európa Tanács jelenleg egy olyan megállapodást prób, dolgoz ki, amely e kérdéskörben kívánja a nőket védeni. Ez az előkészítés alatt álló megállapodást 2011-re tervezzük, véglegesíteni négy területen. Egyrészt az áldozatvédelem, az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonása, integritás és férfiak és nők egyenlősége. A parlamenti közgyűlés politikai stratégi, stratégiákat követel és európai kötelezettségvállalást. Támaszkodni lehet a munka során természetesen mindenkinek eh, közgyűlésünk munkájára. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és a 47 nemzeti parlament, a tagállamaink parlamentjei nagyon sokat tesznek e területen. Nagyon fontos, hogy törvényeket fogadjanak el az országokban ilyen irányban, statisztikákat gyűjtsenek, eh, és eh, jelezik, milyen formában követik el az erőszakot a nők ellen. Csak így léphetünk fel valóban ezen erőszak ellen, és így vezet célra a harcunk. Az Európa Tanács nevében szeretnék elnök asszony önöknek köszönetet mondani. Az, e- az esélyegyenlőségi miniszterasszonynak egyaránt a spanyol kormány képviselőjének, az elnökség képviselőjének, hiszen új lendületet ad a nők elleni erőszak elleni harcnak. Üdvözöljük az új kezdeményezést, nagy érdeklődéssel követjük nyomon az Európai Unió javaslatait és várjuk is azokat. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével ez természetesen új jelentőséget kap. erősíteni és egyesíteni kell erőinket annak érdekében, hogy közösen fellépjünk az erőszak ellen. A nőknek szüksége van határozottságunkra, támogatásunkra. Csak így lehet egyrészt a, törvényeket megváltoztatni, de a mentalitást is együtt kell harcolnunk, és a nők elleni erőszak elleni fellépésünket magas szintre kell emelni. Ezért is vagyunk itt az Európa Tanács képviseletében, és ezért tartjuk fontosnak azt, hogy az Európa Tanács tervezett megállapodása sikeres legyen. Mindjárt befejezem, elnök asszony. A parlamenti közgyűlésünk tovább fog kívánja folytatni az Európai Parlamenttel a párbeszédet és együttműködést annak érdekében, hogy közösen végre egységesen fellépjünk a nők elleni erőszak ellen, és azt annak véget vethessünk. Mindannyiunk feladata ez a nők emberi jogai érdekében. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Viten asszony, és én is örülök az együttműködésnek, amely az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével lesz majd. Tomszen asszony, a következő felszólal az Európa Parlament részéről. Parancsoljon. nagyon örülök annak, hogy a spanyol elnökség a nők elleni erőszaknak a megfigyelő központját létrehozta, és a 116-os alatt, És a spanyol elnökség is a bevált gyakorlatát mutatta a többi tagállamnak. Ugyanakkor szeretnék szeretném ráirányítani a figyelmet egy speciális női csoportra, akik erőszakot szenvedtek. A parlamentben néhány évvel ezelőtt jóvá hagytunk egy, egy rendeletet a bevándorló nők helyzetével kapcsolatban, hiszen ők az egyik legsérülékenyebb csoport Európában. A spanyol minisztérium is statisztikát állított össze, e, amely azt mutatja, hogy ez a csoport Spanyolországban jobban ki van téve az erőszaknak, mint mások. E, tehát a bevándorló csoportok azok általában e, több erőszakot szenvednek el, mint más női csoportok. És hallottunk, hogy arról, hogy az Egyesült Királyságban is vannak olyan csoportok, amelyekben a nők jobban erőszakot szenvednek el, mint mások. Egy új jelenséget is látunk, és pedig amikor a tengerel túlról rendelik a feleségeket, a férfiakat, férfiak. Tehát tulajdonképpen nagyon sok olyan nő nem a saját nemzetiségéből származó férfihoz megy férhez, ilyen rendelés alapján, hanem britekhez. E, láthatjuk ugyanezt, amikor nem csak az Egyesült Királyságban, hanem Dániában is ez történik. E, és ők e, család nélkül élnek ott, tehát még jobban kivannak téve az erőszaknak. És amikor a rendőrséghez fordulnak, akkor őket deportálják ugyanis a házasság nem segít rajtuk. Tehát közös európai irányelvre van szükség a nők elleni erőszakkal szemben, amelyben az áldozatokat megvédik, és közös normákra van szükség az, az, az áldozatvédelemben Európában, és az elkövetőknek a büntetése területén is. És a bulgár példa is erre mutat rá. És felteszem a kérdést, hogy ezt az elkövető férjet miért nem csukták börtönbe. Köszönöm szépen, Thompson asszony. A következő felszólaló a szakbizottságunk Al alelnöke Murin Zsatel asszony. Parancsolj! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni önök, önnek, hogy ezt a kezdeményezést elindították, e, tehát hogy ma itt vitát folytathatunk, e, amely konkrét eseteket is felmutat. Ez a közös harc azt mutatja, hogy szükség van arra, hogy a e, konkrétummal, a valósággal foglalkozzunk. Ebben a harcban, amely e, a jogalkotással, az össze, a statisztikák összehangolásával is kapcsolatos. E, egy büntető jog, következetes büntető jog megvalósításában e, azt mutatja, hogy a 27 tagállam közös akaratától függ, és ezt nem lehet elkerülni ezt az óhajt közösen kell megvalósítani a parlament, az Európai Tanács és a, eh, és a bizottság. Ugyanakkor szeretnék két kérdésre rávilágítani. Én magam láttam és megéltem eh, a korábbi életemben. Az első probléma, ami valóban jelentős az, hogy együttműködjünk azért, hogy a nők szabadon szólhassanak. Az áldozatok, a nők, e, azok bűnösnek érzik magukat, és nagyon sok problémával ütköznek, hogyha arról akarnak beszélni, hogy milyen erőszak áldozataivá váltak. Félnek, e, hogy újjal mutatnak rájuk, félnek a környezetüktől, saját maguktól is félnek, tehát úgy hiszem, hogy az egyik leglényegesebb kérdés, amelyel foglalkoznunk kell mindannyiunknak együtt ez. Ugyanis a statisztikák azt mutatják, hogy a nők nem mernek beszélni az erőszakról. És hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor a valóságot tagadjuk. Ez egy nagyon fontos probléma lehet, hogy egy közös szegélyvonal szám segíthet, de ez nem lehet az egyetlen megoldás. Tehát számunkra még egy nehéz munka vár ránk még egy nehéz munka vár. A másik probléma az, hogy ne várjuk meg azt, hogy az erőszakot elszenvedett nők szóljanak, hanem a fiatalok figyelmét is fel kell rájuk a lehető leghamarabb hívni. Itt a gyerekekről beszélek, hiszen láttam a szakmai életem során 11 éves gyerekeket, akik a különböző tájékoztatás után jöttek rá, hogy már két-három éve tulajdonképpen erőszak, nemi erőszak történik ellenük. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekeket tájékoztassuk arról, hogy mi is az erőszak, és mi a normális, és mi az, ami nem normális. Ugyanis az erőszak elkövetői mindig azt mondják, miközben az erőszakot elkövetik, hogy ez normális. Ez pedig nem elfogadható, és pontosan ezért van szükség arra, hogy már az iskolában korán tájékoztassuk a gyerekeket arról, hogy mi is az erőszak, azért, hogy saját maguk ezt aztán jelenthessék. Ezt azért hangsúlyozom, mert ez egy nagyon lényeges kérdés. Nem lehet elvárni mindig, hogy a nők eh, az érettkorú nők beszéljenek erről, hanem már eh, a gyökereknél ki kell írtani ezt a problémát. Aztán szeretném, hogy mindannyian tudatában legyünk egy dolognak. Nagyon sok munkát végzünk a parlamentben is, és a soros elnökségek alatt, a svéd elnökség alatt is, Steven Svensson úr, elvégeztük ezt a munkát. Tehát tudatában kell lenni, hogy az emberi jogi és a nőjogi előrelépés a a nőknek a társadalomban elért helyzete az nem lineáris fejlődés, hiszen voltak a történelemben olyan időszakok, amikor a nőknek sokkal eh, jobb, eh, nagyobb tiszteletet kivívó helyzete volt. Tehát eh, a dolgokkal, dolgokkal sosem lehet megelégedetnek lenni. Tehát a megfigyelő központok mellett állandó éber figyelemre van szükség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Murén Sate asszony. És nagyon jó volt az, amit a végén mondott, hogy semmi sem eh, állandó, csak a változás. Tehát meg kell változtatnunk a dolgokat, és ennek tudatában kell lennünk, és így sikeresek lehetünk a dolgok megváltoztatásában. A következő felszólaló kollégánk Gurmai Zita az Európai Parlament részéről. Parancsolj! Szépen elnök asszony, szeretettel köszöntöm az itt lévő képviselőtársaimat, különös tekintettel két kiváló magyar képviselőtársam is van a teremben és el szeretném mondani hogy erre az ünnepi alkalomra egy látogatói csoport is van velem twenty five en jöttek hogy megértsék hogy ők azok akik ennek az ügyet igenis magyarországon foglalkoznunk kell gondozni kell és természetesen nagyon örülök hogy járóka lvia alelnök asszony is itt van a teremben. Hát természetesen nagyon fontos hogy ennek a bizottságnak progresszv elnöke van hiszen az hogy ezzel az üggyel végre elkezdtünk foglalkozni ez egyszerűen azt jelenti hogy láthatóvá szeretnénk tenni ezt a jelenséget a láthatatlan lappangó jelenségből szeretnénk látható jelenséget tenni. azért nagyon fontos az a trió elnökség amiben spanyolország belgium és magyarország dolgozik közösen mert szeretném emlékeztetni magunkat arra hogy zapatero miniszterelnök úr itt az európai parlamentben bizony elmondta hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a nők elleni erőszak ügye prioritások között szerepel a spanyol elnökség alatt. én nagyon boldog vagyok hogy magyarként eh, ugye a harmadik elnökségtag magyarország is ebben aktv eh, partner volt. szeretettel köszöntöm ins alberdi asszonyt az elmúlt héten együtt volt egy fantasztikus delegáció new yorkban elnök asszony vezetésével itt szeretném üdvözölni az új ensz szervet amely a nemek közötti egyenlőségért jön létre itt az ideje hogy ez a szervezet létrejöjjön és az is hogy megfelelő mennyiségű forrás is legyen rá mert egy kicsit elegünk volt abból hogy ha valamilyen új női szervezetet hozunk létre akkor mindig a pénz hiányzik ugyanúgy mint most a gazdasági válságban pontosan mérhető hogy az erőszak a nőknél sokkal jelentősebben érezhető mint korábban tehát igenis úgy gondolom hogy fontos az a jelentés amit éppen romeva rueda képviselőtársam készt ezzel kapcsolatosan. nagyon fontos a fellépés a nők elleni erőszakkal szemben és igenis mindent meg fogok tenni reményeim szerint támogató képviselőtársaimmal hogy valóban létrejöjjön az a direktva az az irányelv amit a spanyol elnökség kezdeményez természetesen szükség van az úgynevezett segtő számra is de olyan számokra van szükség amit könnyedén értenek tehát ha a one hundred and twelve es számhoz be tudjuk csatlakoztatni kicsit könnyebb lesz a dolgunk mert valóban ez egy nagyon nagyon súlyos ügy. szeretném emlékeztetni az itt lévő kollégákat hogy cadizban volt egy esélyegyenlőségi miniszteri nyilatkozat és a cadizi nyilatkozat is foglalkozik egy komoly pontban a nők elleni erőszak ügyével meggyőződésem hogy ez rendkvül fontos kétségtelen tény nagyon fontos hogy ezen a mai rendezvényen nem csak nők hanem nők és férfiak vagyunk jelen hiszen meggyőződésem hogy ahhoz hogy ebben a küzdelemben partnerek legyünk igenis szükség van arra hogy a férfitársaink megértsék hogy ebben nekik jelentős szerepük van. sokkolóak azok az adatok amelyeket hallottunk forty five át a nők élete során családon belüli erőszak éri. az az összeg hogy eighteen twenty milliárd eurót is elérhet ennek a költsége hát mennyi jó dologra lehetne ezt egyébként költeni. igenis az erőszakkal foglalkozni kell igenis a nők életük során jelentős mértékben sérülnek csak hogy a képviselőtársamat idézzem aki maga is személyesen érintett volt és még mindig nincs kidertve hogy fordulhat ez elő hogy egy európai parlamenti képviselőt bántalmaznak. természetesen az esélyegyenlőség ma már alapjog de az a kérdés hogy van e politikai szándék arra hogy ezt az alapjogot tisztességgel alkalmazzuk. nézzük meg az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét seventeen four one thousand nine hundred and fifty seven ben a római szerződés megrta az egyenlő munkáért egyenlő bért hát hogyha nincsenek konkrét mérések konkrét politikai szándék akkor nem tudunk előbbre jutni. úgyhogy meggyőződésem hogy a mostani nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság partner abban hogy változás legyen de természetesen viviane reding alelnök asszonynak igenis mindent meg kell tennie hogy megértse hogy az európai parlamenti képviselők hogyan képzelik ezt el fontos hogy privát problémából közügyet tudtunk gyártani nem burkolózhatunk továbbiakban hallgatásra. mindenkivel egyetértek aki arról beszélt hogy az első és legfontosabb hogy beszéljünk a témáról és az is fontos hogy a mentalitást képesek legyünk megváltoztatni. a büntetőjog szerepét nem szabad elhanyagolni támogatni fogok minden olyan szigortást akár európai akár nemzeti állami szinten ami ez ügyben felmerül és tényleg azt kell mondjam zárásképpen a segélymérőszámok ügyében tényleg fontos hogy a központi hagyományos segélyszámok is tudják ezt mert ekkor tudunk valamelyest előbbre lépni. fontos hogy minél több európai szintű jogszabály eh, szabályozza ezt a kérdést és megköszönöm még egyszer a spanyol elnökségnek az aktv elkötelezettségét ebben az ügyben és én bizakodó vagyok hogy biztos asszony vette az üzenetet igenis ebben a ciklusban meg kell hogy szülessen a nők elleni erőszak direktvája mert igenis ha minden ötödik nő érintett akkor igenis ezzel az üggyel tisztességgel foglalkozni kell. én bzom abban hogy a nemzeti parlamenti képviselők képviselők és az európai parlamenti képviselők képesek ebben közöset mutatni hogy igenis ők mi nők az európai állampolgárokat képviseljük. nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Gurmai asszony. A következő felszólaló a görög parlamentet képviseli. Tia Oszi asszony, parancsoljon. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok én is mindenkinek. Kolya kolléganőm, aki az Esélyegyenlőségi Bizottság elnök helyettese, volt az, aki meghívott minket, és nagyon örülök annak, hogy részt tudunk venni ezen a konferencián, hiszen nagyon fontos, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet nem csak a szakbizottságban tárgyalnak meg. Ez a szakbizottság megtárgyalta ugyan már azokat a, a következtetéseket, amelyeket egy vonatkozó jelentés tartalmazott, és ezt a jegyzőkönyvben is láttuk. Múlt héten, tehát március 8-án egy nagy rendezvényre került sor a görög parlamentben. Ezen minden nőszervezet részt vett az ország világból. Törökországban az esélyegyenlőségi kérdések felelőse az igazságügyi minisztérium. 2009 óta pedig van egy nemzeti program is a nők elleni erőszak leküzdésére 2010-13-as időszakra. Ebben a programban preventíven próbálunk meg eljárni, a, megpróbáljuk az áldozatokat védeni, és a, az intézkedéseken keresztül próbáljuk ezeket a dolgokat elindítani. Akciótervünk is van, amely a nők érdekét szolgálja, a, az erőszak elleni harcvédelmét írja elő, Görögország egész területén. Különböző intézkedéseket tervezünk, a legfontosabbak ezek közül a mm, segélyvonal a nap 24 órájában áll rendelkezésre, tervezzük továbbá a tudatosító intézkedéseket, kampányokat, a figyelemfelhívására, konferenciákat tartunk, reklámspottokat a rádióban és televízióban is tervezünk egyaránt. Aztán további intézkedéseink is vannak, például 12 új tanácsadó központot akarunk az ország különböző régióiban felállítani, és 12 olyan öm, szálláshelyet, amelyet az erőszak áldozatai vehetnek majd igénybe. Most először fordul elő Görögországban, hogy átfogó akcióprogramot vezetünk és indítunk el. Megvannak a források is a nemzeti referenciakeretből. A program mm, a mi hamarabb hatályba is lép. Az illetékes minisztérium, mint említettem, az intézményi kereteket is meghozhatja mindenféle nők elleni erőszak ellen. Így lehet például a büntetőjogot is átdolgozni az erőszak, szexuális erőszak, e, emberkereskedelem és nők kereskedelme, leánykereskedelem is először meg fog jelenni a büntetőjogban. Az Európa Tanács egyezményére is támaszkodunk a 2005-ös nők éve kezdeményezésre. Az Európa Tanácsnak van egy adhok bizottsága, amely a nők elleni erőszak egyezményével foglalkozik. Nos, ebben Elsősorban arról van szó, hogy az erőszak minden formáját szüntessük meg. Szeretném ezen kívül Kacivárasz miniszterünk üdvözletét átadni önöknek, aki személyesen is számít a szoros, szoros együttműködésre. Én ugyan Brüsszelből hazautazom, de teljesen pozitív benyomásokkal és tavaz, tapasztalatokkal. Szociális munkásként nap mint nap nagyon gyakran szembesülök a családi erőszak különböző formáival, és nagyon örülök annak az elkötelezettségnek, amely Redding asszony kifejezte, hogy reménykedhetünk mindannyian, hiszen mindenki egy irányba húz, hogy megszűnjön a nők elleni erőszak. Köszönöm. Köszönöm. A következő előadó az, Európa Parlament, az Európai Parlament képviselője, a Nőbizottság elnök helyettese, Járók asszony. Köszönöm a szót, elnök asszony, köszöntöm kedves vendégeinket. I'm going to speak in English to, to make it uh, quicker because I... És jó angolul beszélek, mert nagyon hamar el kell menjek Andor biztos úrral, akivel pont női ügyekről fogok beszélni, de ha megengedik, akkor egyből köszönetet mondok a mostani felszólalásoknak. Egy dolgot szeretnék felvetni, amivel a válság kezdete óta újra meg újra találkozunk a bizottságon belül is. Úgy látjuk, hogy nők bizonyos csoportjai többszörösen diszkrimináltak. Őket a válság is súlyosan érti, érti. Általában ezek a nők, akik idősebb generációhoz tartoznak, vagy akik kiléptek az árvaházakból, fogyatékos nők. Nos, hogyha még mindennek tetejébe a diszkrimináción kívül még a gazdasági problémákkal is szembesülnek, és ezt roma közösségekben dolgozó antropológusként 15 év tapasztalatával nyugodtan mondhatom, tehát, hogy akkor a család mentális állapota oly mértékben gyengül, hogy sokkal nagyobb erőszaknak ad, lesz táptalaja. Az etnográfiai és antropológiai kutatások a roma családokban ezt egyértelműen kimutatták. Tehát az Európai Parlament romákra vonatkozó határozatánál, amikor a paternalista családon belüli felfogásról beszélünk, akkor lehet, hogy ez valóban dominál, de Figyelmeztetnünk kell Európát arra, hogy a szegénység és a diszkrimináció a családon belül milyen mentális helyzetet okozhat, és hogy a férfi és női szerepek hogyan változnak. A teljes foglalkoztatás, 20 éves munkanélküliség, az apa gondolataiban olyan mentális depressziót idéz elő, hogy az erőszak megkétszereződik az erőszak forrása, ezt gyakran elfelejtjük. Az új menetrenddel kapcsolatban pedig el kell, hogy mondjam, tehát politikai menetrenddel, hogy nagyon fontos, hogy megsokszorozzuk a támogatást, és lépjünk valóban fel különböző akciókkal. Nagyon fontos a különböző ügynökségek szerepe, de egyelőre még kevés adat van, nem csak az erőszak, az etnikumok közti erőszakról, hanem a súlyosan érintett csoportokra vonatkozóan, és pontosan ezek azok a csoportok, akik, akik nagyon érintettek. Az előítéletek természetesen emiatt is kialakulnak. Sokszor teljesen téves alapon például, hogy a, a roma közösségekben az erőszak sokkal erősebb. Magyarországon a lakosság egyharmada mélyszegénységben él, és csak egyharmaduk roma. Tehát nem etnikai ez a kérdés. Jó lenne azonban pontos számokat ismernünk. Van még egy dolog, amikor a a nemi szervek csonkításáról volt szó az felszólalásában. Nos, valóban ez egy nagyon fontos kérdés, és egy másik kérdésre ennek keretében rámutatnunk, ami a roma nők körében nagyon fontos Európa szerte a kényszer sterilizálás. Erről is szeretnénk tudni. A legutóbbi esetek, amelyek bizonyítottak, azok 2004-es esetek, de nagyon sok nőszervezet arról panaszkodik, hogy ezek a gyakorlatok a mai napig fennállhatnak, és tennünk kell a szakbizottságban is, és örülnénk, hogyha ebben tudnának segíteni minket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Járóka asszony, és a következő hozzászóló Blinkievics asszony, az Európai Parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni önnek, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Különösen azt, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is részt vehettek ezen. Ugyanis erőinket össze kell fogni az erőszak elleni harcban. A politikusok, a civil szervezetek és a média erőit össze kell fogni, ugyanis hogyha saját magunk akarjuk csak megoldani, akkor az erőszak fog győzedelmeskedni. Hallottuk, hogy azt mondta Karbovszki úr, hogy az állam nem tudja megoldani az erőszak problémáját. És az államnak nincs joga arra, hogy képtelen legyen ezt megoldani. Mi az igazság? Az igazság az, hogy a 27 tagállamban különböző dolgok történnek. Vannak-e szakemberek, akik azonosítani tudják a különböző erőszakformákat? Nem, nincsenek ezen a területen szakértők. Az áldozatvédelem létezik? Nem, nem létezik. Sok ö, intézmény azt mondja, hogy nincsenek meg a pénzügyi forrásai erre. Azok, akik ö, az erőszakot elkövetik, azokat megbüntetik? Nem, nem feltétlenül. Egyet értek a bolgár újságíró kollégával, hogy nagyon sokszor azt halljuk, hogy ez egy család, családi konfliktus, és ezért ezt a családon belül kell megoldani. A hazámban sokszor beszéltünk már a családon belüli erőszak elleni törvényről. Miért nem fogadták még el? Azért, mert vannak olyan politikusok, akik nem értik, hogy mit is jelent a családon belüli erőszak. Vagy hogy egyáltalán miért jelent ez problémát. A társadalomnak a társadalom saját maga sajnos még mindig elviseli az erőszakot. Amikor egy nő, aki erőszak áldozatává válik, a médiához fordul, és azt mondja, hogy nem tudom már tovább elviselni, mert állandóan terrorizál a párom, akkor vannak, akik azt mondják, hogy miért panaszkodik? Hát a férjének van pénze, ő keresi meg a kenyeret, akkor miért panaszkodik a nő? Ez pedig azt jelenti, hogy a társadalom elviseli, eltűri az erőszakot a 21. században. Egyet kell értenem a bolgár újságíró kollégával, hogy néha az, a, a az állam tehetetlenül áll az erőszakkal szemben. Ezért kell alozonnal lépnünk, hiszen a szavak már nem elegendőek. És szeretném támogatni az európai parlamenti képviselőket abban, hogy egy irányelvről kell gondolkodni a nők elleni erőszak témájában, és ennek azonnal meg kell történnie. Köszönöm szépen. A következő a horvát parlament részéről Jakovics asszony parancsoljon. Madame Chair, on behalf of Croatian delegation. Elnök asszony, szeretnék én magam is köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget kaptunk a vitában való részvételre. Egyetértünk abban mindannyian, hogy a nők elleni erőszak megszüntetése olyan folyamat, amelyhez politikai akarat szükséges. Úgy gondolom az egyik legfontosabb lépés, amely a politikai akarat meglétét tükrözi, az az, hogy létrejött a jó minőségű jogalkotói keret. Ezt az első lépést Horvátországban már mi magunk is megtettük. Az elmúlt öt évben több stratégiát, törvényt fogadtunk el, például a családon belüli erőszak elleni védelem törvénye, a nemek közti egyenlőség nemzeti programja, a nemzeti stratégia, a családon belüli erőszak ellen jegyzőkönyvek a vonatkozó bírósági ügyekről. A nemzetközi megállapodások végrehajtása a ratifikációt követően a jogrendszerünk integráns részévé válnak. De természetesen nem elegendő az, hogy csak jó jogalkotásunk legyen az erőszak ellen, hanem hosszú távú erőfeszítésekre van szükség, amelyben különböző szereplők, intézmények a különböző ágazatokból egyaránt részt vesznek törvények, törvénykezési reformokra, a biztonsági eh, szolgálat, eh, a rendőrség reformjára, a közegészségügy reformjára. Jelentős előrelépések vannak már területeken, ezen a területen, de meg kell, hogy mondjam, eh, hogy még nagyon sokat kell tennünk. Az óriási jogalkotói előrelépés mellett sikerült a családon belüli erőszakra a közvélemény figyelmét is sokkal nagyobb mértékben ráirányítani, és ez a prevenció nagyon fontos eleme. Horvátország már részt vett az Európa Tanács kampányában, és az IPU kampányában is. A nők elleni erőszak elleni fellépés kampányában. A horvát parlament esélyegyenlőségi bizottsága a múlt ősszel egy kerekasztal vitát indított a családom előli erőszak áldozatainak védelmére arra az időszakra, amikor eh, kijönnek a védett házakból. Úgy gondolom, hogy eh, a, a A védett házakból való kilépést követően nagyon fontos, hogy segítsük őket a mindennapi e, életben, a foglalkoztatásban, gyermek e, e, óvodai, iskolai elhelyezésében és a foglalkoztatásban. Különösen a az erőszak áldozatainak foglalkoztatásában. Erre egy nemzeti foglalkoztatási e, tervi szakasz is kitér Horvátországban. A munkáltatók e, figyelmét fel kell természetesen egyrészt hívni erre, de a nem kielégítő finanszírozás miatt nagyon kevés olyan áldozat van, amely pont ezen intézkedés csomag keretében talált volna munkát. Éppen ezért új formában is meg kell tudni találni az áldozatok védelmét egy új erőszak kategóriát hoztunk létre, ez a gazdasági erőszak. Ez egy nagyon széles körben elterjedt, különösen az alacsony jövedelmű családokban. A másik pedig az erőszak elkövetők elleni fellépés. Meg kell, hogy mondjam, hogy az új törvényel a pszichoszociális kezelést kötelezően előírják az elkövetőknek meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó eredményeket hoztunk ezzel az intéz... értünk el ezzel az intézkedéssel. Kétség kívül az erőszak elleni harc hosszú folyamat, de ami Horvátországot életi, mi továbbra is mélyen elkötelezettek maradunk, és fellépünk az a nők elleni erőszak minden formája ellen. Köszönöm. Köszönöm. Jakovics asszony. A következő felszólaló az Európai Parlament képviselője, és Jiménez Peterel asszony. Parancsolj, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy szeretném a szolidaritásomat kifejezni minden bántalmazott nővel, és szeretném megköszönni azoknak, akik ma felszólaltak és felhívták figyelmünket erre a témára. Hiszen eh, nagyon lényeges az, hogy ezeket a kérdéseket mindig eh, prioritásként kezeljük. És eh, az áldozatok pedig megérdemlik azt, hogy foglalkozzunk velük. Azt látjuk, hogy az áldozatok és a bűnözők ugyanarra a szintre kerülnek. Nekünk az a dolgunk, hogy az áldozatokért tegyünk valamit, ne a bűnözőkért. Hiszen az áldozatok már nagyon megalázott helyzetben vannak. Én nem vagyok nem voltam nők elleni erőszak áldozata, viszont terrorista cselekmény áldozata voltam, és tudom, hogy miről beszélünk. És tudom, hogy az áldozatokat kell védenünk. A parlamentben különféle, tehát megvan a védelmi előírás, ez pedig egy nagyon hasznos előírás, hiszen mind a 27 tagállam alkalmazza ezt, hogy védje a nőket. És nem csak a nőket, hanem mindazokat, akiknek szüksége van a védelemre. Szerintem realista módon kellene dolgoznunk hogy ennek a jó elképzelésnek megfelelően megbízható alapja is legyen. A Nőgyi Bizottság és a Alapjogi, a Jogi Bizottság részéről szeretnék mindent megtenni azért, hogy a leggyengébbeket támogassuk, ne azokat, akiket megbüntettek. Itt nem arról van szó, hogy egy fiók mélyére kerüljenek ezek az elképzelések, vagy egy újságban szalag főcím legyen ebből. Hiszen eh, általában az áldozatokkal eh, nagy figyelmet érünk el, utána elfelejtjük őket. Én szolidaritást szeretnék mutatni azokkal, akik szenvednek. Ma az áldozatok napja van, hiszen az áldozatoknak nincsen hangja. Némák azok, akik erőszak áldozatává váltak. Nekik mondom, nekik üzenem, hogy mi vagyunk az ő hangjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő felszólaló a portugál parlamentet képviseli, Caneiro asszony, övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétség kívül a mai megbeszélésünk témia egy barbár viselkedés, amely még mindig létezik a társadalomban. A nők elleni erőszak az egyenlőtlen társadalmat mutatja, amely még mindig létezik ma. A az emberi jogoknak a súlyos megsértését látjuk, amely a nők ellen irányul. És épp ezért nem elég csak szavakat mondani. Hogyha ezeket a gondolatokat újra és újra kifejezzük, ettől még nem áll meg ez az erőszak, ez nem egylegendő. Néhány szóban szeretném felvázolni, hogy Portugália mit tett ebben a témában. Portugália csatlakozott <clears throat> a pán-európai családon belüli erőszak egyezményéhez, amely az Európai Unió 26 tagállamát is magában foglalja, és lényeges lépéseket tettünk ezen a területen. Először is reformáltuk néhány évvel ezelőtt, megreformáltuk a büntetők törvénykönyvet, és most vannak konkrét kategóriák, amelybe benne tartozik a nők elleni erőszaknak a kategóriája is. Láttuk, hogy a nőkkel szembeni erőszakot elkövetőkkel szembeni szankciókat megerősítették. Ez az Európai Parlamentben végzett munkának is a következménye. Mi az áldozatra koncentrálunk, és támogatjuk az áldozatot. És a témának a, a definíciói is pozitív módon befolyásolták ezt a kérdést. Portugáliában egy nemzeti erőszak elleni tervet is kialakítottunk, most már ez a harmadik vagy a negyedik kiadását éli meg. Az erőszak a lakosság egy, egyre jelentősebb részét érinti, és most a különböző nők, az erőszakot el, elszenvedett nők számára kialakított otthonokat is, otthonok számát is megneveltük. A rendőrség képzését is célba vettük, és iskolai kampányokat is folytatunk azért, hogy a fiatalokat is oktassuk arra, hogy hogyan lehet megelőzni az erőszakokat. És <clears throat> hogy lehet megakadályozni, hogy azokat a hibákat elkövetsék az emberek. Ha megengedik, akkor most szeretnék az áldozatvédelemről beszélni, mint mondtam, ezt a munkát megerősítettük. Most van egy nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos törvény, amelyet egy évvel ezelőtt hoztunk meg. Már sok megjegyzés tettek ezzel kapcsolatban, de szeretném hangsúlyozni, hogy a védelem egy nagyon fontos intézkedés. A különböző európai országok különböző megközelítéseket alkalmaznak. Vannak, amelyek mindent átfogó megközelítést alkalmaznak, az erőszakot elszenvedett, családon belüli erőszakot elszenvedett nőkkel szemben. Ugyanakkor van egy általános megjegyzésem, és pedig a legtöbb országban azt látjuk, hogy a jólét és az életkörülmények javulnak. Ugyanakkor egyre növekszik az az asszimetria, amely a nemek közötti egyenlőtlenség hagyományát újra megerősíti. Be kell vallanom, hogy nem egészen értem amikor Európában egyre képzettebbek az emberek, ezek a jobban képzett emberek nem utasítják el az erőszakos viselkedést. És azok az emberek, akik egyre magasabb oktatási szinteken tanulnak, még mindig elfogadják ezt az erőszakot. A nők a munkaterületén is egyre emancipáltabbak. Ugyanakkor mégis olyan viselkedéseket látunk, amely nem illik ehhez a e, helyzethez. Tehát e, nem szólnak, e, tabuként kezelik ezeket a kérdéseket. Tehát a jogalkotási megközelítés az átfogó, a, a bűncselekmény meghatározása, a véd, a, az áldozatvédelem és az elkövető büntetése területén. De, mint már sokan mondták, e, nem elégendően védjük meg, nem megfelelően védjük meg az Európában az áldozatokat. Ők nem csak az erőszak áldozatai, hanem annak is áldozatai, hogy nem megfelelően valósítjuk meg a különböző szakpolitikákat egy társadalmi, kulturális és társadalmi gazdasági okokra is visszavezethető. Épp ezért csatlakozom azokhoz, akik ismételten kérték azt, hogy a büntetés végrehajtásban dolgozókat jobban képezzék, és a politikai osztályok is jobban értsék meg ezeket a problémákat. Tehát a közösségekben is növeljük a tudatosságot azért, hogy jobban megvédhessük az áldozatokat. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló, Vertman asszony az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony megkönnyebbültem, és nagyon örülök, hogy végre a nők elleni és gyermekek és lányok elleni erőszakról beszélünk. Hazámban 15 évvel ezelőtt még az abszolút tabu volt. Egy nő azt mondta, hogy ha egy nő azt mondta, hogy a férje megütötte, akkor azt mondták neki, hogy ez nem lehet igaz. Az erőszaknak, ahogy ma hallottuk, sokféle formája lehet. Teljesen igazat adok önöknek, az országtól is függ, amelyiket éppen nézünk. De nagyon sok helyen lehet otthon, iskolában, a közéletben. Nagyon fontos, hogy mi Európai Parlamentként az emberi jogok és alapvető jogok kartájának támogatójéként felszólítsuk a nemzeti parlamenteket, hogy tartsák be az alapvető jogokat és az emberi jogokat. Ez az egyik legalapvetőbb igény Hazámban vannak gyermekvédelmi központok és védett házak nők számára, ami nagyon jó, és nagyon keveset figyelnek sajnos csak erre, pedig a lakosság sem igazán tud róla. Nagyon jó lenne, ha EU szinten felhívnánk a figyelmet arra, hogy vannak olyan menedékhelyek, ahova a gyerekek, nők menekülhetnek, vagy menekülniük kell, mert olyan helyzetben vannak. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelően értékeljék ezeket a helyeket is. Köszönöm. Köszönöm, Veltman asszony. Figueiredo asszony kap szót, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát kétségkívül nagyon fontos ez a vita, nem pusztán azért, mert rengeteg érdekes hozzászólást hallottunk a különböző országból, hanem azért is, mert végre a, a témát magát tesszük a nyilvánosság elé. A nők elleni erőszak nagyon súlyos kérdés. Emberkereskedelem, és egy sor egyéb szempont ide tartozik. Az Európai Unióban mintegy 500 ezer nőt tekinthetünk emberkereskedelem áldozatának évente. Őket elsősorban prostitúcióra és illegális vagy kényszermunkára hozzák a, az unió területére. A nők közül nagyon sokan saját országainkból jönnek, szegénységben élnek, a munkakörülmények szabálytalansága miatt súlyosan hátrány érinti őket, és nagyon gyakran ők azok, akik maffia hálózatok csapdájába kerülnek. Nagyon gyakran ugyanilyen célból hozzák keleti országokból a nőket, hogy, em, hogy rabszolgának tartsák őket, kizsákmányolják őket. Természetesen a probléma gyökere akárhol is van, mégis a szeg- szegénység, a kirekesztés és e- egyenlőtlenség. Ez is azt mutatja, hogy különböző szinteken kell dolgozzunk. Nem elég, hogyha egy megfigyelő központ van, bár nagyon fontos, nagyon fontos, hogy telefonos segélyvonal legyen, de ennél többre van szükség. Először is törvényekre van szükség, amelyek ezt a fajta emberkereskedelmet megszüntetik. Hatékony intézkedésekre van szükség a mafiákkal szem, mafiával szemben. Támogatni kell az áldozatokat, ilyen bűncselekmények áldozatait, és a bűn megelőzése is erősíteni kell. A legfontosabb azonban hogy az ilyen helyzetek okát vizsgáljuk meg. Ha az biztosítható, hogy a nők gazdaságilag függetlenek legyenek, akkor tulajdonképpen így tudunk az ilyen jellegű szociális kirekesztés ellen leginkább fellépni. A családon belüli erőszak létezik a tagállamainkban, tudjuk, hogy nagyon sok áldozata van minden országunkban, minden tagországban. De azon kívül, hogy elítéljük az erőszakot, és hatékonyan fellépünk az elkövetők ellen, az áldozatokat is védenünk kell. Azt kell biztosítsuk, hogy a nők teljes mértékben élhessenek jogaikkal, különösen a méltóságos élethez való jogukkal. Így biztosítható az, hogy a nők, ha erőszakosak velük szemben, akkor elmen, elmehessenek, elmenekülhessenek, és ne legyenek kitéve ilyen helyzeteknek. Az oktatás is fontos az egyenlőség elérésében. Ezek az intézkedések a tagállamainkban fontos, hogy a tévécsatornák állami testületekkel együtt azok támogatásával menjenek, de nagyon sok szervezet, nem kormányzati szervezet is támogathatja a nőket. Úgy gondolom tehát, hogy különböző szinteken lehet dolgoznunk, és a politikusokon múlik, hogy élen járjanak ebben. Nagyon. Mi itt ma a problémát láthatóbbá tesszük, és segítünk a valódi megoldásokban. Köszönöm, Figueredo asszony. Most átadom a szót az európai női lobby képviselőjének, Colette Atoynak. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az Európai Női Irodának nevében szeretném kifejezni örömünket, hogy ilyen módon eh, hallottuk itt ma szólni a résztvevőket egy olyan témáról, amelyet az egész Európában és egész a világon osztunk. És hogy a civil szervezetek, amelyek a női szervezeteket képviselik az európai országokban és a csatlakozó országokban, mit mutatnak. Tehát azt, hogy évek óta nem csak megpróbáltuk azt, hogy rámutassunk a jelentőségére, az erőszak, a férfiak, a nőkkel szembeni erőszak jellegzetességeire. És sokat, sokat hallottunk a különböző formákról itt, de mindnek ugyanaz az, a gyökere, és pedig a férfiak és a nők közötti egyenletlenség. Nagyon fontos, hogy ezt a jelenséget, amely ennyire elterjedt, egy más szintre helyezzük. Ez a másik szint ma két formában jelentkezik. Egyrészt beszélünk róla az európai szinten, és nagyon örülünk neki, hogy már évek óta, eh, hogy a már évek óta kért eh, irányelv az Európai Unió részéről, hogy a nőknek ugyanazt a védelmet, megelőzetést eh, biztosítsa, hogy biztosítsa azt, hogy a férfiak is megértsék, hogy ezt nem lehet folytatni. Elkészül. A második tény pedig az, hogy a nőkkel szembeni férfiak által elkövetett erőszak ma már az emberi jogok megsértéseként van felfogva, és a hátrányos megkülönböztetés oldaláról közelítik meg. Peking óta és a különböző női szervezetek és az ENSZ-nek a munkája alapján elértük, hogy az alapjogi ügynökség, amely világosan foglalkozik azzal, hogy ezt a nőkkel szembeni férfi erőszakot nem lehet elfogadni, hogy ez ennyire elterjedt legyen. És a tagállamok is ezt figyelembe vendik. Nyilvánvalóan vannak szakértők, E, említették őket egy előző felszólalásban. És nyilvánvalóan az itt lévő kollégák is szólhatnának erről. A női civil szervezetek már évek óta ott a terepen, úgy, hogy néha nincsenek is eszközeik, fogadják az erőszak áldozatait, akár a saját lakásaiban, is. mindezeket a történeteket ismerjük. Tehát ez a szakértelem, amely lassanként kialakul, és amely elvezetett az Európai Megfigyelő Központhoz is, amely a civil szervezetek tapasztalatain alapul e, már segít ebben a munkában. Azt hiszem, hogy e, e, az a kérdés, hogy mire van először szükség, ugye ez a tyúk meg a tojásnak a kérdése, először szolgálatokra van-e szükség, vagy pedig statisztikákra van szükség, amely a probléma nagyságrendjét megmutatja, vagy pedig szakpolitikákra van -e szükség, a jobb jogszabályokat figyelembe véve, és a többi. Én azt hiszem, hogy ezeket mind együtt kell figyelembe venni, és ezért köszönöm ezt a kezdeményezést, és a kollégáknak a különböző megjegyzéseit, akár intézményi, akár emberi jogi megjegyzések. Köszönöm. A következő felszólaló Angela Bösszó Svédországból. A svéd nők Országos Szövetsége és a Fiatalnők Országos Szövetségének eh, az igazgatója. Köszönöm. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, egy ilyen illusztris plénum előtt beszélhetek, és eh, köszönöm Éva Britnak, hogy meghívott, és nagy megtiszteltetés, hogy a svédországi nőszervezetek díját kapta meg 1999-ben, eh, és eh, éppen azért nagyon örülök annak, hogy eh, most ennek a szakbizottságnak az elnöke. Most 30 éve foglalkozik ezzel, és én a kezetektől fogva együttműködtem Éva Brittel, és nagyon sok törvényhozási cikluson átmentünk. Ezen kívül, hogyha nem lett volna munkáknak eredménye, nem ülnénk ma itt. El kell mondanunk, hogy olyan ismereteink vannak a jogalkotásokról, amelyeket közösen hoztunk létre, amelyek tovább visznek minket. A svéd képviselők is nagyon figyeltek arra, hogy milyen információkat kapnak meg, és együtt kell gondol, gondoskodnunk arról, hogy olyan legyen a svéd joghelyzet, amelyre büszkék lehetünk. De most itt igazából a büntetésekre visszatérve azt mondanám, hogy nem igazából ez a probléma Svédországban. Svédországban a jog alkalmazás megfigyelése a probléma. Hogyha a jogot alkalmazzák, akkor a világ legjobb helyzeten állunk van. De az a helyzet, hogy a meglévő jogot mindig alkalmazzák megfelelően nagyon intenzíven kezdünk el most idősebb nőkkel dolgozni, akik nem csak a családban eh, szenvednek eh, erőszakot, hanem a hazaúton is. Ezen kívül a különféle intézményekben, sőt otthonokban is előfordult az erőszak a nők ellen. Szeretném most végül elmondani, hogy eh, remélem, hogy az európai országok olyan jogi szabályokat alkalmaznak, mint Svédországban. Köszönöm. Köszönöm Angela Busszónak. Az utolsó felszólalást hallottuk a résztvevők részéről. Most pedig visszaadom a szót három felkért felszólalónknak, hogy kommentálják a hallottakat. Albergi asszony utána záró megjegyzéseket tesz. Tehát most Alberdi asszonynak szeretném ezzel átadni a szót. Sajnos a hozzászóló nem kapcsolta be a mikrofonját. Ma délelőtt megállapíthattuk, hogy mindenki a közös célkitűzés a nők elleni erőszak elleni harc jegyében szólalt fel. A megjegyzések különböző aggályoknak adtak hangot. Tehát, hogy segítsük az áldozatokat, akik az erőszak áldozataivé váltak, és megbüntessük az elkövetőket. Ezt a munkát a különböző tagállamokban, különböző szinteken végzik, de mindannyian szeretnék az erőfeszítéseket egy kézbe fogni és közösen összehangolni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ENSZ-ben a nemek közötti egyenlőség és a nők elleni erőszak harcát tűztök ki szintén. És ezt az Európai Unió támogatásával szeretnénk elérni. Különböző intézkedéseket fogalmazunk meg az ENSZ-ben, és ezt figyelembe vesszük. Az egyik az, hogy mondj nemet kampány, a, a mondj nemet kampány, a másik pedig a csatlakoz hozzánk kampány. Ezekkel kapcsolatban az UNIFEM jelentős munkát végzett azért, hogy a kampányt végrehajtsák. Az Európai Parlamentben tavaly óta támogattunk egy kezdeményezést, és felhívok mindenkit arra, hogy csatlakozzon ehhez. Ez a kampány hangsúlyozza, hogy mi, ha minél több civil szervezet kormány, iskolák, stb. csatlakoznak ehhez a kampányhoz, annál inkább tudjuk megváltoztatni a mentalitást és az erőszakot kiirtani. A másik az ENSZ fiduciárius alapja, amely konkrét programokat finanszíroz az, e, erőszak kiirtásával kapcsolatban. Ez az alap gazdasági, alap, gazdasági forrásokat igényel. Európában vannak olyan országok, akik nagy lelkűen hozzájárulnak ehhez az alaphoz. És ezt szem előtt tartva szeretném, hogyha önök befolyásolnák az Európai Uniót azért, hogy hangsúlyozzák, hogy ennek a fiduciáris alapnak megfelelő forrásokra van szükség az e- a világban az erőszak elleni harcban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alberti asszony. Egy ö, megjegyzésem lenne. Még emlékeztetnék arra, hogy nincs már olyan sok időnk, de Krabowski úr még szót kap néhány megjegyzésre. Akkor Nos, valaki felvetette az erőszak okainak kérdését. A gyermekek és nők elleni erőszak, illetve általában az erőszak okait. Egyszerű a válasz. Az emberek azért lesznek erőszakosak, mert megengedik nekik. Mert az intézmények és az állam nem lép közbe akkor, hogyha valaki embertelen módon jár el. Az állam feladata emberibbé tenni ezt az embert. A, az emberek az erőszak kérdésében nem buták. Amit hagyománynak hívunk, még abban is, a kultúrában is változhatnak dolgok, és vannak, amiknek meg kell változnia. Európának sokkal bátrabbnak kell lenni. Hadd mondjam el befejezésképp azt, hogy nem szeretném, hogyha hazámban a nők más európai országba kellene, hogy költözzenek ahhoz, hogy biztonságosabb életet élhessenek, jobbat. És hogy mentesüljenek az erőszaktól. Ők lennének akkor az első politikai kivándorlók, hogyha ezt lehetővé tennénk. Köszönöm. Köszönöm. Most Morten Sárum kommentárját szeretnénk meghallgatni. Köszönöm szépen. Három rövid megjegyzésem van. Először, ami Kacsi asszony megjegyzése volt, hogy adatokra van szükségünk, de és arra, arról is tudnunk kell, hogy mi van az adatok mögött ettől olyan speciális az, amit az Európai Unió felmérésében végeztünk. Egy órán eh, keresztül folytattunk eh, a beszélgetéseket eh, a 25 ezer résztvevő közül nagyon sokkal. A nemek elleni erőszak pedig Európában 27 ezer tehát ezzel kapcsolatban Európában 27 ezer nőt fogunk megkérdezni, áldozatot, hogy miért nem jelentették, ha, ha jelentették, miért jelentették, és meg fogjuk vizsgálni az erőszak összefüggését az etnicitással, foglalkoztatással, különböző változókat állítottunk tehát fel, hogy az információ bővebb legyen, mint az, ami eddig rendelkezésre állt. Nagyon hasznos lesz remélhetőleg az Európai Unió számára is. A tanulmányt szoros együttműködésben az EU esélyegyenlőségi intézményével együtt végezzük. Ez most indította el munkáját az elmúlt hónapokban Vilniusban. A másik dolog pedig, amit Thomson asszony is és Járok a, asszony említett, a többszörös diszkriminációval kapcsolatban. Nos, ez kulcsfontosságú, ezt meg kell vizsgálni. Nem csak az etnicitás a kor, hanem a szexuális orientáció, a mentális fogyaték, stb. stb. kérdését meg kell nézzük, hiszen több paraméteres dolog ez. A következő hónapban jelenik meg az a felmérés, amely az EOMITES etnicitás és nemek összefüggését vizsgálta, de egy sor egyéb dolgot meg kell, hogy vizsgáljunk. Akkor, amikor a jövőben a diszkriminációval foglalkozunk. Végül pedig hadd húzzam alá, mennyire fontos a stokholmi program a Stockholmi program kezdeményezése. Ebben például egy új áldozat megközelítést indítottunk el. Nagyon gyakran beszéltünk már korábban is az áldozatokról, de de az áldozatokat úgy tekintettük, mint egy eszközt arra, hogy eljussunk a tetteshez, az elkövetőhöz. Most viszont mi az áldozat védelméről, saját jogon való védelméről beszélünk. Az áldozat, mint az az egyén, aki nagyon sok esetben emberi jogsérelemben, jogsérelmet kellett, hogy elszenvedjen. Nagyon fontos, hogy erősebben támogassuk különböző mechanizmusokkal őket. Nos, az Alapvető Emberi Jogok Ügynöksége a következő években ezt is meg kívánja vizsgálni. De köszönöm szépen még egyszer, hogy elindították ezt a kezdeményezést. Nagyon sok lelkesítő gondolatot hallottam az európai parlamenti képviselőktől és a nemzeti parlamenti képviselőktől egyaránt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Feladatunk pedig az, hogy begyűjtsük a jó gyakorlatokat is. Ne csak a nagy problémák mizériájában süllyedjünk el, hanem lássuk, hogy van kiút, és ezt megvizsgáljuk. Összehasonlítási pontokat is meghatározzunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a panel részvevőinek. Szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt, mindenkinek a nemzeti parlamentek részéről, az Európa Parlament, Európai Parlament és az NGO képviseletében. Végezetül szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy miután meghallgattuk a hozzászólásokat, megállapíthatjuk, hogy ma nagyon sok női szervezetnek köszönhetjük meg a munkát, amelyek azért fáradoznak, hogy a nők életét, a nők egészségét a fenyegetettségekkel szemben megvédjék. Tapasztalataik vannak, ismereteik vannak, ezek pedig a kormányok rendelkezésére állnak, hogy ezek segítségével a politikai napirend tartsák ezt a témát. Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ennek a kérdésnek prioritást adhattunk. Folytatjuk a munkánkat. Megállíthatjuk, meg is fogjuk állítani. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött a mai konferenciára és emlékeztetnék arra, hogy fogadás van a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői számára a második emeleten, tehát egy lépcsővel lemegyünk, és mindenkit üdvözlök a fogadáson is, ahol folytathatjuk az eszmecserét, és érdekes gondolatokat osztatunk meg egymással. Tehát mindenkinek szeretném megköszönni még egyszer a részvételt, Szeretném megköszönni a szervezőknek, szeretném tolmácsainknak megköszönni, akik ismét kiváló munkát végeztek. Köszönjük! And Mrs. Alberti, see you